I think we can start. Megkezdhetjük az ülést, úgy gondolom. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kolléganő kollégák, hölgyeim és uraim, megnyitom az ülést, a mai szakbizottsági ülésünket, a napi rendet. Elfogadhatjuk, hogyha senkinek semmilyen kifogása nincsen. Elfogadjuk, hogyha nincs kifogás, akkor a szeptember 26-ai és az október 10-i jegyzőkönyvet is elfogadhatjuk. Nincs kifogás, elnök közleményei. Nincsenek még, aztán a negyedik pontra érünk, a vasúti csomag. Három anyagról van szó, tehát a belső pályák megnyitása és a vasúti vállalatok számláinak jóváhagyása. Tehát egy-két utalást tennék a parlament elnöke október 27-én megtárgyalta, és el és tájékoztatott minket a tanács álláspontjáról. Tehát a ügyrend értelmében idézem a helyzetet. A tanács álláspontja az illetékes bizottság ülésének az a megnyitójának az első pontja lesz. Tehát mi vagyunk az illetékes bizottság, és éppen ezért itt a TRAN bizottságban szeretném elmondani, hogy a tanács álláspontja megérkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy formálisan elkezdjük a második olvasatot a jogalkotási folyamatban. Az előadók már holnap bemutatják az álláspontjaikat, és december 5-én szavazunk a szakbizottságban. És decemberben a plenáris ülésen szavazunk a plénumon. Aztán az ötös pontra térünk át, Európai Légiközlekedési Stratégia, a TRAN saját kezdeményezésű jelentése. Pável Telicska az előadó, és most meg is kapja a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kollégák, jó reggelt kívánok! De szeretném megismételni, amit már elmondtam. Megállapodtunk az árnyék előadókkal néhány alapelvben, amelyeket most szeretnénk a légi közlekedés tekintetében megosztani önökkel. Először is örülök, hogy van egy stratégia, másodszorban pedig szeretnék arra emlékeztetni, hogy ami már megvan a jogalkotásban, és hogy mi nincs meg a jogalkotásban. Másodszorban légiközlekedési stratégiáról van szó. Természetesen tudnunk is kell, hogy milyen dolgokról van szó, milyen dolgok relevánsok ebben a kontextusban, és hogy milyen egyéb szakbizottságok kompetensek még a parlamentben. Tehát Aláhúznám azt is, hogy az alapvető célkitűzések között szerepel a konnektivitás, az összeköttethetőség, másodszorban pedig eh, a biztonságra szeretnénk koncentrálni, hiszen az előkészületi munkák alapján világossá vált, hogy az Európai Uniós források egyre relevánsabbak a légi közlekedésben. Tehát egy belső logikát fedezhetünk fel, és néhány dolgot szeretnénk vázolni, amelyek kulcsfontosságúak, Na most itt eh, libbennek mellettem a kollégák, remélem, hogy nem okoztam nagy kárt a libbenő kollégáknak. Igen, Robert Zille is egyetért, igen, a libbenő kolléga. Tehát annyi szeretnék mondani, hogy eh, ragaszkodunk ehhez, és eh, szerintem nagyon jó belső struktúrát sikerült a kollégáimmal létrehozni. Ebben a kontextusban szeretném megemlíteni, hogy jó, igen. El, most megfutom a szükséges köszönetköröket, köszönöm az árnyék előadóknak a nagyon professzionális munkát, és főleg a hölgyeknek. Nagyon köszönöm az árnyék előadó hölgyeknek az együttműködést. Úgy gondolom, hogy viszonylag messze jutottunk, Kb. 330 módosító érkezett, és tegnap volt a legutóbbi árnyék előadói megbeszélés. Meg volt győződve róla, hogy sikerül majd legalábbis egymás között megállapodnunk. Természetesen értem, hogy néhány dologgal még többet kell foglalkozni. És néhány pontról szeretnék majd még külön szólni. Elnök úr, most ebben a pillanatban szeretnék vázolni néhány kulcs kompromisszumot. De most azt hiszem, hogy inkább befejezem, és a kollégáimnak adnám át a szót, az árnyék előadóknak, társelőadóknak, a többi képviselőnek. Hogyha több részletre van szükség, akkor természetesen visszaveszem a szót. Köszönöm szépen. És most uh, Klún asszony. Um, Jó reggelt kívánok! Nagyon pozitív a hozzáállásom Támogatjuk a frakció nevében is, és az árnyék előadókkal való megbeszélések is nagyon pozitív, kicsengésűek voltak. A bizottságban már beszéltünk, volt egy Ample vélemény, légi közlekedési dolgokban. De természetesen a módosítók hangsúlyozzák annak a szükségét, hogy lépni kell az egységes európai égbolt, az utasok jogai tekintetében. Tehát Nagyon fontos, hogy eh, foglalkozzunk vonatkozású kérdésekkel is nemzetközi szinten. És ez nagyon lényeges. Tehát az átrepülési jogokról beszélünk. Tehát Telicska úr jelentését nagyon pozitívan fogadta a frakcióm. És természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok szuverenitása sérülne. És természetesen az eredeti vélemény tükrözi a montráli megállapodást, megbeszélések eredményét is. Tehát természetesen említette az előadó a konnektivitást, nagyon fontos, az összekapcsolhatóság. Szeretném én is hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy a régiókat, főleg a távoli régiókat össze kell kötni egymással, a légi közlekedés pedig ideális eszköz ebben a tekintetben. Tehát be kell kötni azokat a távoli régiókat is a légi közlekedésbe, ahol eh, eddig nehéz volt a hozzáférés. Összességében azt mondanám, hogy nagyon jó, gyümölcsöző eszmecseréket folytattunk, és az európai légiközlekedési szektor a légi kikötők infrastruktúrája mind-mind profitálhat ebből az új jogalkotási lehetőségből. A szakbizottságban azt hiszem decemberben szavazunk, és szeretném én is Telicska úrnak megköszönni nyíltságát, szorgalmát. Köszönöm a többi árnyékelődő társamnak is a kötelezettségvállalásokat. Köszönöm, köszönöm szépen. Ines Ayala Sender. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Telicka úrnak, az előadónak, és szeretném megköszönni, hogy mennyire türelmes volt velünk, és mennyire jó az együttműködés az összes árnyék előadóval. Az igaz, hogy Telicka új megközelítésének a lényege egy jövőbeli stratégia ugyanakkor fontos figyelembe venni azokat a pilléreket, azokat a helyzeteket, amiből ma ki tudunk indulni. És emiatt fontosnak tartanám, hogy hangsúlyozzam azt, hogy nem szabad elfogadni a harmadik államok tisztességtelen versenyét, főleg az állami támogatások esetén. Európában mondjuk, hogy már ez nem is létezik, ugyanakkor máshol még létezik harmadik országok esetében, erre oda kell figyelni. Nagyon fontosnak tartom, amit a regionális légikikötőkről ír, nem csak a területi kohézió szempontjából, ami fontos, hanem az, abban a szempontból is, hogy mennyire dinamikusan tudnak összekapcsolódni az egyes repülőterek, és ez plusz kapacitást generál. Továbbá az ultraperiférikus régiók figyelmevétele is fontos, illetve a szigetek, amelyeknek specifikus problémái vannak. Plusz ide tartozik egy elem, ami a hegyvidéki területekre vonatkozik, hiszen itt nehézkesebb körülmények között működnek a repülőterek. Fontosnak tartom azt is, hogy az utasjogokat befogadta a jelentésébe, Teliszka új technológiákat lehet alkalmazni azért, hogy javuljon az átláthatóság, és a hozzáférés a jegyvásárláshoz. Gibraltár esetében elmondanám, hogy az a kompromisszum, amit sikerült elérni, az megkaphatja a frakciók többségének a támogatását és el tudjuk fogadni ezt a bekezdést is. Viszont még két függőben kérdés van. Az egyik a szociális aspektusokra vonatkozó bekezdés. Mi nagyon fontos témákat szerettünk volna bevenni a, a szociális ügyek tekintetében. Egyébként Woods biztos asszony már a mandátum elején mondta, hogy vállalja azt, hogy a szociális témát bevegyük, és a parlament feladata, hogy minden témában foglalkozunk a szociális témákkal is, ami az egyes szektorok vonzó vagy kevésbé vonzó jellegével kapcsolatos, például a fiatal dolgozók esetén, úgyhogy ezen még dolgoznunk kell. A másik téma a légi autópályák témája ami nagyon fontosnak tart az előadó. Nekem ez nem okoz problémát, hogy elfogadjam, de azért néhány aspektust ebben a témában is még tisztázni kell a frakciónkban, mert el akarjuk kerülni azt, hogy ez egy menekülő út lehessen a sztrájkjogok tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jackie Foster a következő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, és megköszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon hatékony munkát végzett, nagyon hatékonyan végrehajtott minket. Nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és szerintem mi árnyék előadók is nagyon sokat fáradoztunk a sikerért. Tehát most nem fogok átmenni az összes ponton, de úgy gondolom, hogy ha megnézzük a jelentést, és ha megnézzük a hosszú távú stratégiát, hiszen itt hosszú távú stratégiáról van szó, akkor az összes kulcsterület, amelyről Telicska úr beszélt, említésre került. Szerintem a jelentés 500 oldalt tartalmaz, tehát eh, eléggé, ez sokkal több, mintha mondjuk 25 oldalas lenne. A közlekedésről van szó, elsősorban a közlekedésről van szó. Tehát itt természetesen szociális kérdések is felmerülnek, nyilvánvalóan munkahelyeket szeretnénk teremteni a területen. A környezetvédelemről is szó van, a környezetről is szó van. Tehát a tiszta égbolt, is kulcs szó ebben a tekintetben. Az egységes európai égbolt, nagyon fontos, hogy ezt kijelentsük. És ez csak akkor működhet, hogyha komoly politikai akarat van a tagállamok részéről, és a tagállamok részéről pillanatnyilag nem érzem a, a politikai akaratot a kapacitásépítésre, és van egy olyan érzésem, hogy a tagállamok még nem érkeztek el a 21. századba. Tehát az országok kereskednek egymás között, és igazából a tagállamoknak kell most eldönteniük, hogy mit akarnak. A biztonság is szóba került, és nagyon bonyolult biztonsági rendszerek vannak, tehát minnyáján átéljük ezt, hogyha kimegyünk egy repülőtérre. De egyre költségesebb is a dolog, és természetesen észrevettük ezt, észrevettük, hogy milyen problémák vannak, és ki kell tekintenünk a nagyvilágba, hogy milyen tapasztalatok vannak, hogyan lehetne az emberek utazását megkönnyíteni, nem csak az üzletemberek, hanem a nyaralni utazók dolgát is. Tisztességes versenyre van szükség, és a konnektivitás, az összekapcsolhatóság. Tehát szóltak előttem már a távoli térségekről, tehát nagyon fontos, hogy a távoli térségek is bekapcsolódjanak a vég, vérkeringésbe. Tehát nagyon jó, kiegyensúlyozott stratégiát hallottunk, és az ECR mindenképpen támogatni fogja. És szerintem a szakbizottságunk és az egész parlament is támogatni fogja. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az előadónak ezt a kiváló anyagot. Köszönöm szépen. Katarina Kunecsnának adok most szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák. Köszönöm az előadónak a tervezetet, és azt, ahogyan tárgyalt velünk. Értem, hogy mit kíván elérni a jelentésével, és tiszteletben tartom a véleményét, de nem tudok vele száz százalékig egyetérteni ő maga is azt írja a jelentés tervezetben, hogy a stratégia fő gondolatai között a konnektivitás javítását, a jobb versenyképességet és a piacalapúságot tartja a legfontosabbnak. Mi ezt azonban másképp látjuk a frakciónkban. Mi a fogyasztót szeretnénk a középpontba helyezni, és a fogyasztói jogokat, és azokat az embereket, akiket a légi közlekedés foglalkoztat. A környezeti problémák sokkal intenzívebb figyelembevételét. És ilyen szempontból a jelentés több kijelentésével nem tudunk egyetérteni, mert nem védik előképpen az európai polgárok, munkavállalók jogait, a légiközlekedésben dolgozók munkavállalói jogai ugyanolyan fontosak, mint bármely más ágazatban dolgozóké, és ha nem védjük meg őket, akkor végül is ez több balesethez és európai polgárok halálához vezethet. Tehát jó lenne, hogyha tudhatnák, hogy az Európai Parlament mögöttük áll, a jelentés ennek nem felel meg, úgyhogy frakciónk nem támogatja ezt. is neked adok szót. A képen most érkezett. Jó reggelt! Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Igen, épp most érkeztem. Néhány szót hadd ejtsek Telicska úr jelentéséről én is. Az előttünk heverő munka nagyon sok kihívást jelent, és nem lesz könnyű a szavazás sem. Nagyon fontos, hogy a bizottsági javaslatot amely ugye arra irányul, hogy a légiközlekedés kibocsátásait csökkentse, kellő irányba, jó irányba módosítsuk. Én részben támogatom az eddig leírtakat, am azt, amit eddig jutottunk az előadói egyeztetéseken. De szerintem ez a szöveg nem felel meg még minden stratégiai kihívásnak. A légiközlekedést nem szabad pusztán a haszonszerzés kontextusából szemlélni. Attól függetlenül, hogy a nemzetközi normák és az ICAO szabályok is előírják a kibocsátások korlátozását. Nekünk ennél szabad még többet akarni, és megtámogatni a kutatási fejlesztési erőfeszítéseket, amelyek konkrétan a repülőgépek, a hajtóművek fejlesztését szolgálják. Bizottságunk témái között ott van a turizmus is. És Európa meg szeretné tartani turisztikai destináció funkcióját, ez pedig azt jelenti, hogy nem fog csökkenni a felénk irányuló légiforgalom. 45%-a a kibocsátásoknak kéne az 45%-ával kéne csökkenteni a kibocsátásokat eközben. Ez csak fejlesztéssel lehetséges. És attól tartok, hogy a jelenleg egyébként jól működő együttműködést a tagállamok között felboríthatja egy újat hozó tervezet, és az üzemanyag árakat is negatívan befolyásolhatja. Én nem támogatom az európai légi autópályák koncepcióját, mert ez még nem kellően definiált. És azt sem tudjuk, hogy mi tekinthető bevált jó gyakorlatnak az emissziócsökkentés szempontjából. Ugyanakkor fontos, hogy a munkavállalói jogokat és az utasjogokat is folyamatosan szem előtt tartsuk. És különösen odafigyeljünk a korlátozott mozgásképességű utasok igényeire. Az intramodalitást úgy kell megteremteni, hogy a repülő helyett a fogyatékkal élők is választhassanak más közlekedési eszközt. A modal shiftnek ez is a lényege, ez is a része, és ilyen értelemben fogok módosítókat benyújtani Terécska úr tervezetéhez, amelyet egyébként jónak találok, és köszönöm neki az együttműködést. Köszönjük. Mielőtt most Koch adok szót, a tolmácsoknak mondom, hogy abban egyeztünk meg, hogy a közlekedési bizottság né, német fordításában nem fel kell. Turizmus és nem idegenforgalom szót fogunk használni. Én is köszönöm Talicska úrnak a javaslatokat. Három apró megjegyzésem lenne. A kettes kompromisszum szerintem jobb lett, mert az egységes európai légtér megteremtése irányába hat. Ami a biztonságot illeti, nagyon jó, hogy a 23-as kompromisszumban a kockázat alapú megközelítés érvényesült, vagyis az, hogy nem minden egyes incidensnél nem új ötletek jönnek föl, hanem stratégiai kockázatelkerülést alkalmazunk. A 23-asra kapcsolatban van egy módosítom, ami a ki- és továbbképzésre vonatkozik a légiközlekedési technológia vonatkozásában. Közelebb kívánja hozni a főiskolai oktatást a gyakorlathoz. Egy olyan nemzetközi ágazatban, mint a légiközlekedés, nagyon fontos, hogy azonos szinten legyenek a tagállami képzések. Köszönöm, hogy az Ample bizottság javaslatait az előadó figyelembe veszi. Köszönöm szépen! A lényeg elhangzott, ez egy jó kiegyensúlyozott jelentés, amely viszonylag rövid idő alatt sok témáról kimond dolgokat. A kisebb magán eh, repülőgépek, légitársaságok vonatkozásában is oda kéne figyelni, hogy milyen szabályokat alkotunk. A nagyokra vonatkozóan ez jó, de mások is használják a légteret, minden ágazatra tekintettel kell lenni, és minden típusú repülőtérre, arra, hogy ki mire képes, milyen irányba tart. Ami a légi autópályák fogalmát illeti, ez eleve egy kicsit képzavar, de az biztos, hogy egyre sűrűbb lesz a közlekedés a levegőben, és Már ha most ö, ránézünk az európai légiközlekedési térképre, akkor azt látjuk, hogy igen, szükség lenne ö, több autópályára, amennyiben az autópálya gyorsítja, könnyíti, biztonságosabbá teszi a közlekedést, mint az autók esetében. Tehát fogalom talán képzavar, de a mögött álló gondolat az jó, és szerintem, amit most megalkotunk, az kiválóan egészíti ki a bizottsági elképzeléseket. Isabel Dumontnak adok szót. Grazie, da parte mia Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak az mostanáig elvégzett munkáért, főleg a kompromisszumos módosító indítványok összeállításáért. Egy konkrét megjegyzésem lenne csak a regionális légi kikötőkkel kapcsolatban. Szerintem fontos a szerepük. Egyrészt a fő repülőterek forgalommentesítése érdekében, másrészt a helyi, akár turisztikai fejlődés tekintetében is a tagállamok között valójában nincsen eszmecsere ebben a témában. Szerintem jobb lenne, hogyha hangsúlyoznánk a nagyobb rugalmasságot az állami támogatások ezen a területen való alkalmazása esetében. Egy területnek erre a szolgáltatásra szüksége van, ezért úgy gondolom, hogy meg kéne emelni a küszöböt a kompenzáció formájában a közszolgáltatások ellátása érdekében adott állami támogatások összegét vonatkozóan. Ez tehát a kis repülőterek működtetésére és szolgáltatásaira vonatkozna. A 20-as kompromisszumos módosító indítványra kapcsolatban fontos, hogy a duty free üzletek fenntartását hangsúlyozunk, hiszen a európai repülőterek gazdasági fenntarthatóságához jelentősen hozzájárulnak a duty free üzletek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Sander most újra jelentkezett, vagy nem? Igen, újra jelentkeztem. Szeretem volna reagálni Meissner asszony hozzászólására. A meglévő rendeletben is szerepel az, hogy itt a regional bottlenecks-ekről van szó, tehát hogy megvan ez a lehetőség, viszont számomra az aggályos az, hogy az a terminológia, ami az új javaslatban szerepel az előadó megfogalmazásában, ezt úgy is lehet értelmezni, mint hogyha megpróbálnák átmenteni olyan helyzeteket, illetve akadályozni a, mondjuk így, hogy a törvényes sztrájk jogot próbálnak korlátozni. Ezért szólaltam föl, mert most bizonyos lehetőségekben a Regional Bottlenecks esetében megvan a lehetőség, hogy ezt kihasználják. Úgyhogy számomra a különbség a megfogalmazásban áll, mert ahogy én látom, a mostani megfogalmazás tartalmazza azt a lehetőséget, hogy valami olyan célra is kihasználják, ami szerintem nem célunk. Köszönöm szépen. Filip Cornelis a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani Telicska úrnak, az előadónak, ezért a jelentésért, hiszen nagyon támogató jellegű dologról van szó, a bizottság légi stratégiájába tökéletesen beleillik, és látjuk, hogy igazából mindenki támogatja az, a megfogalmazott gondolatokat, megpróbáljuk a stratégiát a lehető legjobban és leggyorsabban végrehajtani. Két megjegyzésem lenne. A legtöbb módosítóban ez megjelenik, a kompromisszumokban is. Tehát a külső légiközlekedési politika és a konnektivitás ügyében. Külpolitika. Gyorsan haladunk előre. Sok harmadik állammal vagyunk tárgyalásban június óta, és a tisztességes verseny a megbeszélések lényege. Külpolitikai tekintetben nagyon eh, körültekintőek vagyunk. A 68-as rendelet módosítása tekintetében, és az új évben valószínűleg erre sor is kerül. A regionális konnektivitás kérdésében mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság részéről is sokat foglalkozunk a konnektivitással, hiszen nagyon fontos az, hogy a távoli térségeket is bekössük a vérkeringésbe, amelyek pedig eléggé nincsenek benne. Tehát a pontról pontra történő forgalom növekszik, tehát az, hogy kikerüljük a csomópontokat, kikerüljük az átszállásos utazást, nagyon jó, nagyon jó dolog ez a konnektivitás tekintetében, hogy pontról pontra lehet repülni. Nagyon lényeges a regionális repülőterek fejlesztése, hiszen nagy igény van a kis repülőterekre, tehát itt nem kell túl sokat vagy túl keveset tenni, tehát a megfelelő kötelezettség vállalással megtölthetjük az üres repülőtereket. És van európai, vannak európai források, és a forrásokkal pedig mind-mind Elősegíthetjük az összekapcsolhatóságot, a konnektivitást. Az egységes európai égbolt tekintetében mi is észleljük, hogy eh, nincs elég haladás, nincs annyi, amennyinek lenni kellene. Tudatában vagyunk a Gibraltárról folytatott vitának is. Az a légi autópályák tekintetében nagyon érdekes koncepció mindenképpen megragadjuk, mindenképpen tovább gondoljuk. Tehát itt mindenképpen olyan témákkal kell foglalkozni, mint a zaj, a telítettség, de nagyon fontos az, hogy előmozdítsuk azt, hogy a repülőgépek szabadon repülhessenek a levegőben, közvetlenül, annak ellenére, hogy bizonyos területen akadályok vannak, és nem jó azoknak, akik nem közvetlenül repülnek, hiszen ez a környezetnek sem jó, az utasoknak sem jó, hogy sokkal többet utaznak, mint amennyit kellene. Tehát most köszönöm, és a bizottság támogatásával számolhatnak. Köszönöm. És most Pável Telicska, az előadó kapszó. Uh, köszönöm, elnök úr. Ahogy a bevezetőben is mondtam, reagálok a felvetésekre. Még egyszer mondanám, hogy nagyra értékelem a megjegyzéseket. A árnyék előadók már meg is erősítették, amit én is mondtam, hogy jó volt az együttműködés, jó légkörben dolgozunk, de azt is el kell mondanom, hogy nagy jelentős szintű koherencia érvényesül. Néhány témát szeretnék tisztázni. Először is légi autópályák. Én a bizottság szavait használom. Igen, itt a szabad áramlásról van szó. Természetesen egy olyan koncepcióról beszélünk, amit egy stratégiában nem lehet nagyon részletesen kidolgozni, de fontos, hogy mi az árnyék előadókkal egyetértettünk a koncepcióval. Ugyanakkor, és Ayala Sanders asszony ezt felvetette, hogy ez semmiképpen nem veszélyeztetheti az alkotmányos vagy egyéb jogokat, például a sztrájkjogot. Úgyhogy biztosítani kell azt, hogy ezt a témát semmiképpen nem lehet kihasználni más célokra. Most nem megyek bele a részletekbe, de örülök annak, hogyha megvitatjuk majd a jövőben a légi autópályák témáját. A lényeg, hogy nekünk megvan az egységes európai légterünk, megvan a Cezárunk, úgyhogy ezen túl gyakorlatilag a cél az, hogy a légi közlekedési áramlásokat és az összekötetést a lehető legmagasabb szinten biztosíthassuk. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy amikor disruption szót használunk, ennek nem a sztrájkokhoz van köze, hanem ez egy a problémák feloldására vonatkozik, most anélkül, hogy belemennék a részletekbe, hogy ez konkrétan mit jelenthet. Ezt mindenképpen tisztázni kívántam. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, Sajnos tegnap nem tudott eljönni az egyik eh, árnyék előadó. Esetleg két oldalon majd tudjuk tisztázni a kérdést. A viták során az a, az aggály, amit ma is felvetett, eh, úgy gondolom, hogy tisztázásra került, és eh, ahogy mondtam, mi arra építünk, arra építünk, ami ma létezik. és ami sajnálatos mondom, a még nem nincs végrehajtás szintjén. A lényeg, hogy a célokon túlmutatóan akarunk fogalmazni. Második téma a szociális kérdések. Egy sor kolléga felvetette. Bizonyára egyetértenek azzal, amit a kompromisszumos módosító indítványban megfogalmaztam, minden témát tükrözünk a kompromisszumos módosító indítványban. Amit meg kell beszélni, hogy a részletekbe belemenjünk el. De hát ezt már mondtam a bevezetőben is. Itt a légi közlekedési stratégiáról beszélünk, Természetesen utalni kell releváns, nem közvetlenül közlekedési témákra is, de itt a részletekben nem tudunk belemenni. Ayala Sanders asszony említett valamit, amit szívesen uh, említek, azt hiszem az utolsó árnyék előadói találkozón mondta ezt, hogy a dokumentumban az fontos, hogy magas szintű prioritást kapjon a szociális aspektus. Tisztességesség. Egyértelmű a véleményünk e tekintetben, és a, egyetlen fogalmaztunk. Azt fogalmazzuk meg, hogy a bizottságtól mit várunk el, a második téma a bilaterális megállapodások kérdése. Van egy olyan koncepció, gondolat, ajánlás, hogy legyen klauzula a tisztességes versenyről. Ezzel egyetértünk. Ezen túl pedig a szocialista frakcióbeli kollégákat intézném, akik ugye említik a tisztességesség kérdését, a jegyvásárlást, a jegy, helyfoglalást, ezeket is tükröznünk kell majd a periferikus területekkel kapcsolatban, olyan repülőterekkel kapcsolatban, amelyek regionális és periférikus területen található repülőterek. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk. Pontosak ezek a repülőterek, az én gondolatom az volt, hogy magasan integrált, sűrű területek, ahol magas a koncentrációja a repülőtereknek, és ugyanakkor vannak már, és veszteséges repülőterek, és vannak más lehetőségek. És itt visszatérnek egy kolléga hozzászólására az intermodalitás, intermodalitásra. Ez szerepel a dokumentumban. Az egyik lehetséges közlekedési mód ezzel foglalkozunk, de ez nem jelenti azt, hogy meg kell, hogy feledkezzünk ezekről a repülőtekről, csak azért, mert veszteségesek, ezt kell, hogy tisztázzuk, és ezt megfelelően kell megfogalmaznunk a szövegben is. Gibraltár szerepel a szövegben, de nem ennyire explicit módon. Szerintem az a fontos, hogy ami a tanácsban blokkolt általános szinten az első perctől kezdve, kezdve legyünk értsünk egyet, és legyen konszenzus közöttünk ezekben a témákban. Még néhány megjegyzésem lenne. Sajnálatosnak tartom, hogy Konecna asszony már nincs itt. Talán azért, mert az üléseken se volt ott. Ezért nem volt lehetőségünk a megfelelő eszmecserére az a téma, amiről ő beszélt, benne van a szövegben, de az általam említett logika szerint, amit a bevezetőben, meg most is elmagyaráztam, úgyhogy remélem, hogy ezt végig fogjuk tudni gondolni közösen újra. Úgy gondolom, hogy széles támogatást kapunk ebben a témában. Környezetvédelmi kérdések. Igen, vannak kollégák, én ezt megértem, hogy az ICAO-ról többet szeretek volna hallani, de ha realisták akarunk lenni, azt mondhatjuk, hogy az ICAO-s eredmények jók, és erre tudunk építeni a jövőben. Egy olyan nyelvezetet próbáltunk megcélozni, és ez benne is van a szövegben, ami egy kompromisszumot fogalmaz meg. Elnök úr összességében és kedves kollégák összességében ennyit szerettem volna mondani. Az agályok többsége tekintetében, amelyek szerepeltek a stratégia tervezetben, ezekkel foglalkoztunk olyan szinten, ami megfelel az általános filozófiának és annak a megközelítésnek, amiről egyetértettünk már a munka elején és gondolom a kollégák ezt meg is erősítették. Úgy gondolom, hogy néhány napon belül, mondjuk egy héten, tíz napon belül megszervezzük az utolsó árnyék előadói találkozót, és időben elkészülünk a szöveggel a decemberi szavazásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. December 5-én lesz a szavazás. Akkor áttérjünk a következő napirendi pontra. Ez a belvédi hajlás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismerése. Gezine Meissner az előadó és szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr! Na most a levegőből leszállunk a vízre, a folyókra, csatornákra, és így tovább. Amire nem sokan gondolnak, az az, hogy számos tagállamban nincsen belvízi hajózás, de ettől függetlenül nagyon fontos a belvízi hajózás, és nagyon fontos az is, hogy felkészüljünk a jövőre. Mindenek előtt én is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyék előadónak. Egy pillanat, pillanat, pillanat. Nekem ez egy kicsit túl hangos most. Gezine Meissner kapott szót, nem a többiek. Rendben? Jó, akkor tovább fűzöm az utolsó mondatomat. De szeretném megköszönni az árnyék előadóknak. Dominiknek, igen, ott van, elől, köszönöm szépen. A TRAN szakbizottság titkárságának is köszönöm, nagyon jó munkát végeztünk. 252 módosítót kaptunk, 23 kompromisszumba foglaltuk őket össze. A legtöbb módosítót figyelembe vettük a kompromisszumokban, természetesen nem mindenki nyert, én sem előadóként, hiszen volt akinek eh, kicsit módosítani kellett, tehát két árnyik előadói eszmecserénk volt, tegnap volt a második, és tegnap egy fél órával hamarabb végeztünk, mint ahogy eredetileg beterveztük. Tehát nagyon jó lehetőségünk voltak. Most akkor röviden tartalmi dolgokra is rátérnék. Tehát még nem vagyunk teljesen kész, de a lényeg az, hogy a belvízi hajózás tekintetében legyen egy harmonizált. Szia Péter! Na hát ő aztán kiismeri magát. A belvízi hajózás igazából nem volt harmonizálva Európában a képzés tekintetében, tehát munkaerőhiány is van, utánpótlás hiány van, főleg a nők aránya alacsony, a nők is tudnak belvízi hajózni, és nagyon fontos az, hogy harmonizált képzésünk legyen. A legnehezebb az egész dolognál a hatály és a kivétele kérdése volt. Tehát parlamentként amit létrehoztunk, valószínűleg nem elégít ki mindenkit, Málta. A címszó, Máltán nincsen folyó, de Máltán azért igazából jó a tengerészképzés, tehát nem vehetjük ki Máltát. Ott van Finnország, Finnország tele van tóval, viszont a finn tavak nem folynak át Európába, de természetesen eh, Finnországban a képzés nyilván nagyon erős a belvízi hajózásra, hiszen nagyon sok tó van, de nagyon fontos az, hogy az ottani képzés a többi európai országban is elismerésre kerüljön. A folyók néha nehezek, ismerjük a Lorelai sziklát, ahol a Lorelai a hullámokba énekli a hajósokat, itt van a Duna, Franciaországban is elég sok folyó van, és ott is vannak nagyon igényes szakaszok. Nagyon fontos, hogy megismerjük a kockázatokat, hogy a biztonságot is növeljük, de úgy, hogy ne akadályozzuk meg a hajózást. Tehát a különféle képzési tartalmak különbözőek lehetnek, tehát nagyon sok, nagyon sok képzési lehetőség van, nagyon sok szakma van, a kapitánytól egészen a segédmatrózig. De nagyon fontos az, hogy a képesítéseket Európában nemzetközileg elismerjük. Tehát van már egy viselkedési kódex, Európában megvannak a folyami bizottságok, ahol már megvannak a kódexek. Mindenki tudja, hogy az S&D frakció azt kérte, hogy halasszuk el a szavazást, tehát hogy ne holnap legyen, de én abban lennék, hogy szavazzunk, hiszen szavazásra kész az anyag. Tegnap már nagyjából megállapodtunk abban, hogy hogyan nézzen ki a végleges anyag. Tehát igen, tehát az alaposság a sebesség előtt, igen, az alaposság felülírja a sebességet. Például a szlovákok is nagyon érdekeltek a témában, és várják, hogy elindíthassák már a tanácsban is a tárgyalást. Itt most az a helyzet van, ritkán fordul elő, hogy a tanács gyorsabb volt, mint a parlament. Mindenképpen eh, foglalkoznunk kell Máltával is. Tehát Málta a belvízi hajózásban nem érintett igazán, de, de, de emiatt azért ne halasszuk el a dolgot. Javasolnám, hogy eh, holnap kezdjük el a szavazást, hogy legyen trilógus. Köszönöm. Roland Mezelier. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretném természetesen üdvözölni az előadó munkáját. A tárgyalások nagyon jól alakultak, sajnos kevés időnk volt, pedig ez egy komplex téma, de mégis sikerült kialakítani egy véleményem szerint pozitív pozíciót. Mindenképpen támogatom azt, hogy holnap szavazhassunk az elvégzett munka alapján, és fontos, hogy a tanácsnak várakozzon. Másrészt 23 kompromisszus módosító indítványt állítottunk össze, ezek megfelelnek, a népárt vonalát követik az európai tanúsítvány, az unió hajózási útjára vonatkozóan ez most nem szerepel, nagyon fontosak ezek a hálózatok. Bevezető elemekben szerepelnek a helyi kivételek, nagyon különleges helyzetek esetén koncentrálódik ez. Továbbá az európai dolgozók versenyképes séget tudnak nyerni az európai vállalkozók. A, fontos, hogy a szektor adaptálódhasson, fontos a magas képzettségi szint, és fontos az is, hogy el, tehát el kell mondjam, hogy mindez megfelel a számunkra. Minden esetre van egy olyan téma, ami nem került bele a kompromisszos módosító indítványokba, pedig fontos számunkra. Ez az irányelv határait jelenti mert vannak olyan infrastruktúrális kérdések és tájékoztatási kérdések, amelyek határon átnyúlóak. Számomra fontos, hogy az irányelvet minden országban, minden tagállamban alkalmazzanak. Nem kellene megengedni azt a lehetőséget, hogy egy tagállam ne ültesse át az irányelvet. Fontos, hogy a korlátozottak legyenek a nemzeti kivételek lehetőségei, mert egyébként nem túl sokat érünk ezzel a jelentéssel. Az egyéb témákban elfogadom a jelentést. Köszönöm. Peter van Dalen. Köszönöm szépen, Péter van Dál szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az előadónak is a munkát. Szerintem kiválóan működött. Számomra nagyon fontos, hogy a különböző kompromisszumok kapcsán, amelyeket a különböző bizottságok tagjai elkezdtek kidolgozni, megmaradjon a jó együttműködés. Az Európai Bizottság javaslatát kicsit vékonynak, gyengének tartom. Amit mi javaslunk, attól a bizottsági javaslat izmosabb lesz, és erőteljesebb, ami a képzést, a szolgálati munkaidőt illeti, elfogadható kompromisszum felé közeledünk. Jó, hogy ez most megszületik, mert sok gyakorlati kérdésre is tekintettel vagyunk. Olyan gyakorlatokat vettünk figyelembe, amelyek hasznosnak bizonyultak már a valóságban. A képzések szintje általában magas, és a szöveg összességében nagyon támogatható. Ráadásul betartottuk a határidőt, és holnap jöhet a szavazás, úgyhogy én elégedett vagyok. Claudia Tapadel kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak a munkát. A szakmai képesítések kölcsönös elismerése a belvízi közlekedésben nagyon fontos az európai mobilitás szempontjából, de ez egy komplex kérdés, részletekbe kell menni, hogy megérthessük. Ezzel együtt ö, jó a szöveg, de egyes módosítók egymásnak ellent mondanak. A mi frakciónk például nem szeretne kivételeket, és az irányelv hatájának csökkenésének sem örülnénk. Európai rendszerre van szükség, amely integrált, mindenhol érvényes, és bárkinek megengedi, hogy beszálljon ebbe a szakmába, ágazatba. A Duna Bizottság, a Rajna Bizottság bevonása mellett arra is oda kell figyelni, hogy minden tagállami ö, olyan szervezetet figyelembe vegyünk, amelyeknek súlya van a kérdésben. És nagyon nem mindegy, hogy milyen lesz az a közös felügyelő hatóság, amely ezeket a, az irányelvben megfogalmazott normákat betartatja nem szabad hagyni, hogy egyes országok hatóságai retroaktív, illetve retrográd intézkedéseket hozzanak. Mi minden módosítóval kapcsolatban véglegesítjük ma a véleményünket, de Gezinétől szeretnék egy kérdésre, az 54-es módosítóval kapcsolatos kérdésre választ kapni. Minden módosító elvileg ugye javítja a szöveget csökkenti a kivételeket, korlátozásokat. Azt írja a szöveg, hogy vannak esetek, ahol szerződéssel kell lekötni a munkavállalókat, ideiglenes szerződéssel, és ezekre nem vonatkozna az irányelv. Ezzel nem tudok egyetérteni, ha jól értem, úgyhogy itt még módosítási igényünk lenne. Krisztina Noti nem kérsz ott, akkor ilyes el a Szender viszont igen. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a munkáért. Jelenleg nem egyértelmű számomra, hogy két szám, fontos elemet hogyan fogalmaztak meg a szövegben egy európai rendszer kialakítása az egyik ilyen téva, mert nagyon fontos azt is tudni, hogy változnak a folyók, vannak új folyók, vannak új infrastruktúrák, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni az előadótól. 177-es módosító indítványt milyen módon vette figyelembe? A másik kérdésem, ez a, ezt az előadóhoz és a bizottsághoz is illet, szóval ez a kérdésem. Van egy másik módosító indítvány, amiben azt javasoljuk, hogy a bizottság javasoljon egy jogi keretet egy úgynevezett folyami tako, takigráf, takográf témájára. Ez egyébként ugye az Európai Unió támogatja az áru és utaszállítás területén a folyami hajózás esetén is, és ez kapcsolódik a munkaügyi joghoz is, és a biztonsághoz is. Kérdezem, hogy hogyan vette ezt figyelembe az előadó, illetve a bizottság hogyan kívánja ezt a jövőben majd kialakítani, ki akarnak-e alakítani, a szándékukban áll el fölállítani egy, új, egy jogi keretet. Van Köszönöm, elnök úr. Először is uh, Meissner asszony szeretnék köszönetet mondani önnek, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak is. A, nem volt egyszerű a munkájuk, nagyon bonyolult ez a munka. Fantalen kollégához fordulok. Azért nagy csodálata látom azt, hogy irányelvet kell készíteni azért, hogy a képzés kölcsönös elismerését el tudjuk érni. Hát megmondom őszintén, hogy én alul becsültem ezt a dossziét korábban. Azt hittem, hogy ez egy technikai kérdés, egyszerű, majd szépen itt ampasszon megoldjuk a kérdéseket. De hát nem, beszéltem is Mössalia úrral, az árnyék előadóval, és megmondom őszintén, hogy akkor értettem meg, hogy itt a belső piacon rendkívül sok probléma fölmerül ezen a területen. Úgyhogy köszönöm szépen, az akadályokat elhárították, szerintem is szavazhatunk erről holnap. Nem igazán vagyok szak, egyáltalán nem vagyok szakértője ennek a témának, de a belvízi hajózás esetén fontos például a szakmai képzettségek elismerése, a úgy tűnik most, hogy szükség van egy átállási időszakra Európa bizonyos területeire vonatkozóan a logbook témájában. Van, aki 20 éves eh, átállási időszakot igényel, hát ez elég sok időnek tűnik, azért egyetlen fogalmazok. A néppárt számára ez túl sok, túl hosszú. Úgyhogy Meissner asszonyt kérem, hogy erre a konkrét kérdésre reagáljon. A Meissner reagál. Műlét azonban Meissner asszonynak megadom a szót. Daniela Roszkát hallgatjuk meg az Európai Bizottságtól. Thank you, good morning. Köszönöm a szót, elnök úr. És az előadónak, árnyék előadóknak a munkát. Emlékeztetnék arra, hogy miért írtuk ezt a kezdeményezést. A belvízi vízi útak klímabarát, fenntartható közlekedési útvonalak, és sok kihasználatlan kapacitás van bennük. Tehát jobban ki kéne építeni, élni kellene vele. 50 éve foglalkozunk a kérdéssel, közben sokat változott a kereslet-kínálat piaca, viszont elmaradt a képzés, és pláne a képzési oklevelek kölcsönös elismerése. Erre feltétlenül szükség lenne a biztonság szempontjából is. A belvízi vízi utak a közlekedés multimodalitását növelik. A módosítók többségéről jó a véleményünk, el tudjuk őket fogadni, és többségük összhangban van az eredeti célkitűzéssel, de komoly fenntartásaink vannak egyes módosítókkal kapcsolatban, azokkal ugyanis, amelyek csökkentenék a munkaerő mobilitásának a szintjét, ez ellene szólna, hatna az eredeti elképzeléseknek miközben jogi bizonytalanságoktól szenvedünk, nem szabad még tovább bizonytalanítani a helyzetet. Mark Fangenhagen kollégámnak átadnám a szót, ha megengedi elnök úr, hogy erről az aspektusról beszéljen. Gezin, úgy értettem elnök úr, hogy még a kollégája kíván a bizottsági szakértőhölgynek szólni. Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Azok az aggodalmaink, amelyek azzal uh, függenek össze, hogy uh, hogyan tudjuk összehangolni a tanúsítványokat uh, a kompetenciák kiértékelése nélkül, tehát van egy kompetencia alapú rendszerünk, értékelési rendszerünk, és a módosítások révén a régi rendszer együtt létezik majd az új kompetencia alapú megközelítéssel. És ez pedig teljes mértékben felülírja majd az új irányelvet. tehát ez a 14-es kompromisszumos módosítóra vonatkozik, de aggódunk itt a kockázatok miatt is, hiszen viszonylag sok baleset van, és a bizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell ezekkel. Tehát Tehát nagyon fontos például a dolgozók mobilitása szempontjából is az anyag. Nagyon aggódunk, hogy a kirekesztésre kerülnek olyan személyek, akikről az egyes kompromisszumos módosító szól, tehát már megvan a lehetősége, például, hogy Finnország a nemzeti jogalkotását alkalmazza, aggódunk abban a tekintetben is, hogy nincsen referencia a technikai szempontokhoz, és ez az irányelv pedig személyeket érint, végzetül pedig utalok arra a módosítóra, amely a harmadik országokból származó bizonyítványokkal foglalkozik. Tehát eh, ezen eh, aggályokkal fenntartjuk a szándékunkat, és eh, konstruktívan szeretnénk együttműködni a parlamenttel, és még egyszer köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak a szoros együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Gezine Meissner. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, tehát nyilván nem volt lehetséges minden igénynek megfelelni, de a parlamentben azért vannak elképzeléseink, és nagyon-nagyon jó ez a terület, hiszen a belvízi hajózásnál nagyon sokféle víz van, nagyon sokféle hagyomány van, kultúra van, tavak, folyók, csatornák, és ugyanabban a frakcióban. És nagyon fontos, hogy olyan kompromisszumot érjünk el, amelyel valahogy mindenki együtt tud élni. Nagyon fontos, hogy tartsuk a menetrendet, és remélem, hogy a szlovák elnökség alatt nem sokára trilógusba kerülünk. Természetesen a tanács más álláspontokkal rendelkezik. Éppen ezért nagyon bizakodó vagyok, hogy eh, jó eredményt érünk el. Tehát nagyon fontos az, hogy kölcsönös tisztelettel viszonyuljunk a dologhoz. Tehát itt a hozzászólóknál Péter van Dálon és Müzelié kolléga nem olyat mondott, amire nekem most reagálnom kellene. Papardell és Ines Ayala Sender képviselőasszonyokra reagálva igen, azt mondanám, hogy néhány módosító tényleg ellentmondásban van egymással, de ez pont egy olyan dolog, ami, ami nehézségeket jelentett számomra, hiszen eh, sokan kivételeket akartak, mások abszolút nem akartak kivételeket, meg kellett találnunk az arany középutat. Hiszen különféle kultúrák vannak. Mondjuk Romániában is eh, teljesen más megközelítés volt. Teljesen értem, tiszteletben tartom. Hogyha európai keretet akarunk, akkor kompromisszumra van szükség. De a CESZNIT említettük, nemzetközi szervezet, felügyelő szervezet, tehát nagyon fontos, és úgy csináltuk, hogy ne kizárólag a SESZNI legyen a nemzetközi ügynökség, amely a témával foglalkozik, de valami más is jöhet. Természetesen világos normákat kell majd kialakítani, ami az 54-esre vonatkozik, valaki megkérdezte. Tehát ez az én saját módosítóm, nincs benne a kompromisszumban. És itt akarhatunk külön követelményeket, de ezt a bizottságnak is üzenem. Tehát itt az én listámon mínusz volt, tehát a technikai követelmények, a korábbi technikai követelmények nem voltak most alkalmazhatók, és bizonyos zónákról is szólunk, ezeket a mellékletben lehet módosítani, és a technikai követelményekkel nem foglalkoztam. Erről ennyit. Hol voltam? 54-es, azért írtam, mert ez legyen mindenki számára kötelező, aki belvízi hajózással foglalkozik. Tehát megpróbáltam úgy tartani a keretet, hogy legyen egy harmonizált keretünk, amelyik nyitott. A 177-esről két kompromisszum volt, tehát az első rész, a 17-es és a második rész pedig a 11-es kompromisszumban található. Tehát itt új kompromisszumok voltak, Először a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és akkor utána a végrehajtási rendelet. Na véleményem szerint így a lehető legjobb. Tehát a folyami tahográfok, az elektronikus kibővítés, ezt is felvettük a kompromisszumba. Vim azt mondta, hogy 20 éves átmeneti idő legyen, az sok, nincs is benne. Bizottság és az aggájai a finn tavakat bevettük, tehát ahogy megfogalmazták, az ez egy finn ügy, ez egy finn dolog. És ez más országokra így automatikusan nem alkalmazható. Tehát a finn tavakon ott vannak a hajósok, akiknek megfelelő kiképzésük van, de csak azokon a tavakon hajóznak, és amíg csak azon a tavakon hajóznak, addig vonatkozzon rájuk a finn rendszer. De hogyha egy finn hajós a Rajnán hajózik, akkor tegyen le egy vizsgát a rajnai hajózásból is. Tehát, tehát a munkavállalói mobilitás, tehát a munkavállalói mobilitás igen, tehát amíg, ismétlem a finn példát, amíg a finn tavakon hajóznak a finnek, addig hajózzanak a finn tavakon a finnek, de a rajnán már tegyenek le egy különbözeti vizsgát. Tehát a 14-es kompromisszum, úgy vélem, hogy a bizottság itt az utolsó pontra utalt, ez Németországra különösen vonatkozik, tehát hogy itt a hajózási gyakorlat tekintetében egy matróz is kaphat egy bizonyítványt, és más területről tudom, hogy igenis végezhetnek bizonyos tevékenységet az emberek tanúsítvány nélkül is, de mondjuk egy ilyen bizonyítványhoz nem kell messze menő ismereteket szerezni. Tehát a baleseti hányados ez is az én elképzelésem volt. De sok kolléga támogatta ezt, benne is maradt. Tudom, hogy nehéz, és igen, vannak veszélyek, és igenis tudom, hogy vannak a folyókon problémás szakaszok. Ez a pozíciónk, holnap szavazás, és minden mást a trilógusban folytatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szavazás holnap lesz. Elfogadtuk a napirendet. Tudom, hogy mindig vannak módosítók, és el is alaszhatnánk a szavazást, előnye is van, hátránya is van, de szerintem három nappal korábban még elhalaszthattuk volna, de most már egy nappal a szavazás előtt már nem halasszuk el. Tehát holnap szavazunk. Tehát nem halaszthatjuk el, a szavazást nem halaszthatjuk el már a sorrendet sem, tehát maradjunk következetesek, különben sokkal nagyobb baj lenne. Tehát az ECR egy nagy frakció, és valószínűleg talál valakit, aki majd szavaz. Áttérjünk a következő napi rendi pontra, ez pedig az éves jelentés az uniós versenypolitikáról, az ECON, az illetékes bizottság, Jacqueline Foster, az előadó is, most ő kap szót. Uh, thank you, Chairman. Well, as you said, this is a... Köszönöm, elnök úr. A szakbizottság véleményéről van szó. Úgy tudom, más szakbizottságok is készítenek véleményt az e, a versenypolitikáról. Sajnálatos módon a vélemények esetén minimalisták kell, hogy legyünk, és általában többé-kevésbé egy oldalt írhatunk. Ez a tény, hogy tartalom és méretbeli korlátok nyomása alatt állunk, emiatt nagyon fegyelmezettek kell, hogy legyünk. Nyolc területre koncentráltam, és itt nyolc kompromisszós módosító indítványról van szó, amelyek lefedik azokat a területeket, melyek szerintem fontosak a verseny témájában. Jó, konstruktív árnyékelőadói találkozunk, volt Strasbourgban. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak, mert hozzájárultak jelentősen a munkához. Úgyhogy most csak végig mennék azokon a gondolatokon, amelyeket egyeztetünk az árnyék előadókkal. Esetleg kérném a kollégákat, hogy itt előttem ne beszélgessenek. Elnézést, egy kicsit zavarnak. Na jó, köszönöm. Első kompromisszumos módos indítvány, csak végig sorolom ezeket. Elséges piac elméletése összekötetés témájában aztán a nem megfelelő végrehajtása a jelenlegi EU közlekedési jogalkotási eszközöknek, ezt fontosnak tartjuk. Aztán fizikai, technikai és szabályozási akadályok eltávolítása a verseny elől. Négyes. Digitális technológia, együttműködő gazdaság. Ötös külső légiközlekedési megállapodások. Ugye most ma délelőtt beszéltünk a légiközlekedési stratégiáról, ez több jelentésben megjelenik most. Aztán a, volt egy verseny probléma, ezzel is foglalkoztunk a szárazföldi közlekedés, közúti közlekedés témájában. Hetes a negyedik vasúti csomag, tudjuk, hogy ezt le kell zárni, és az utolsó kompromisszumos módosító indítványunkban az idegenforgalommal foglalkoztunk. Az egyes kompromisszumos módosító indítvány tehát az egységes piac elmélyítését, az összekötetést hangsúlyozza. Természetesen az egyenlő bánásmód fontos, a célokat, elveket is meg kell vizsgálni, a szociális dimenziót is az EU stratégia tekintetében, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy ez az egységes piac valóban megfelelően működhessen hangsúlyoztuk az összekötetés fontosságát és a közlekedési infrastruktúra fontosságát, természetesen a gazdasági fejlődés szempontjából, illetve az állami és a privát szektor által nyújtott regionális szolgáltatásokat is a nem megfelelő végrehajtásra vonatkozó kompromisszos módosító indítvány nagyon fontos. Átfogó jogalkotási eszközöket építettünk föl éveken keresztül, és sajnos gyakran, sőt túl gyakran vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajtják végre a szakbizottság által is elfogadott jogalkotási eszközöket. Most nem olyan helyzetről akarok beszélni, amikor tudjuk, hogy problémák vannak, komplikált okokból, de amikor már léteznek ezek a jogalkotási eszközök, ilyen helyzetről beszélünk, és úgy gondolom, hogy túl gyakran nem foglalkoznak ezekkel a tagállamok, nem hagyják ezeket végre. Utalok a, arra is, hogy a biztosítani kell a fogyasztók számára, hogy mindez működik. És az is nagyon fontos, hogy a piac az üzleti világ számára, a fogyasztók számára működik, a dolgozók szociális körülményeit tudjuk biztosítani, és a környezetvédelmi aspektusokat is. Úgyhogy ezért mindenképpen utalnánk az alkalmazottakra, a foglalkoztatásra is, ezért is fontos, hogy jól működjön az egységes piac. A fizikai, technikai és szabályozási akadályok. Vannak problémák ezzel a fizikai akadályokkal szemben, vagy akadályokkal kapcsolatban, amikor ugye egyik helyről a másikra el akarunk jutni. A rendelet, a szabályozás nem jó. Sokszor az a helyzet, hogy van helyi szabályozás, ami gyakorlatilag megakadályozza, amit mi próbálunk közös megközelítéssel elérni. És itt megint a tagállamokról van szó, szóval a tagállamoknak kell megvizsgálni ezt a helyzetet. Mi azt akarjuk biztosítani, hogy a határon átnyúló mobilitást és a területi együttműködést támogassuk. És ez természetesen kapcsolódik az egységes piachoz, és ösztönzi a versenyt. Tovább lépek. Együttműködés. Digitális technológia. Sokszor foglalkozunk ezzel, beszélünk az intelligens közlekedésről, nézzük a légi közlekedést, a tengeri közlekedést, Galileót, a GNSS-t, a digitális technológia fenomenálisan működik. Nagyon konstruktívak vagyunk ebben a szakbizottságban, ebben a témában, úgyhogy itt csak hangsúlyozni szeretnénk, hogy mennyire fontos, hogy tovább folytassuk ezt az együttműködést, hiszen jelentős előnyöket biztosít ez a szektorok számára. Fontos a megfelelő jogi keret, persze nem szabad túl szabályoznunk, mert az a, csak károkat okozunk. Pável említette a közlekedési stratégia keretében, hogy milyen problémák léteznek még mindig. Ez a szektor, a légi közlekedési szektor történelmileg is a leginkább szabályozott, a legnehézkesebben szabályozott. Ez jogos, hiszen ez egy kritikus szektor. Nagyon magas minőségű munkahelyeket kínál, meg kell felelnie magas szintű standardoknak, biztonsági és védelmi standardoknak nagyon fontos a dolgozók joga, a magasan képzett dolgozókat kell biztosítani ennek a szektornak a számára. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe, hogyha megnézzük a külső légiközlekedési megállapodásokat, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy ezek megfelelőek, jól tudnak működni. Tisztességes verseny és az egyenlő bánásban. Mm, sokszor mondjuk ezt, de itt is megemlítjük. Az közúti közlekedés témájában pedig az volt a célunk, és gyakorlatilag támogatjuk a bizottságot az intézkedések tekintetében, és elítéljük azt, hogy bizonyos tagállamok az egységes piac integritását alá akarják aknázni. Nem tudunk belemenni itt a részletkérdésekbe. Nem működik ez a terület, és sajnos az egyetlen tagállam is problémákat okozhat a határon átnyúló közlekedés és együttműködés tekintetében. Negyedik vasúti csomag, a, a, itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy gyorsan zárjuk le ezt a csomagot, a technikai pillért meg kell itt erősíteni, mindenkinek erre van szüksége. Cloud itt van. A nyolcas kompromisszumos módosítóindítvány indítvány itt fontos volt, hogy egy nagyon jó kompromisszumos módosító indítványt állítsunk össze az idegenforgalom témájára, hiszen itt a, a közlekedés és az e, turizmus szorosan együttműködik és szorosan összekapcsolódik. Ez az általános megfogalmazás, rövid, koncentrált, kétoldalas vélemény. Reméljük, hogy az ECON szakbizottság egy az egybe el fogja fogadni. Erősen koncentrálunk természetesen a közlekedési témákra. Köszönet az árnyék előadóknak, kollégáknak, Mártinnak és a többieknek a segítséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szalini képviselő. Grazie. Köszönöm. Először is szeretnék Fosztárt kollégának gratulálni. A nyolc kompromisszumos szöveg egy határozottan kiegyensúlyozott munkának az eredménye, megfelelő, kielégítő, minden témát lefed, a legfontosabb témák megfelelően szerepelnek ebben a nyolc bekezdésben. Csak néhány apró megjegyzésem lenne arra vonatkozóan, ami nem kerül bele a kompromisszumos szövegbe. Ahogy Foster asszony is mondta, légi közlekedéssel, szárazföldi közlekedéssel, közúti közlekedéssel, vasúti közlekedéssel foglalkoztunk, negyedik csomaggal foglalkoztunk, általános megfogalmazás szerepel az egységes piac különböző aspektusairól. Sajnos a kikötők témája nem került be a kompromisszumos bekezdésekbe, az új kikötői rendeletről hamarosan fogunk szavazni. Sajnálatosnak tartom, hogy nincs egy bekezdés, ami a kikötői politikával foglalkozna. De nem csodálkozom mindezen, hiszen az új kikötői rendelet témájában a kollégák nagyon jó munkát végeztek, de azért nem titkolom azt, és egy módosító indítványban meg is fogalmazom ezt a témát röviden azt a tényt, hogy a kikötői rendeletben túl gyengén szerepel a verseny és az átláthatóság, a kikötői szolgáltatások versenyeztetése. Én mindig is egy sor egyeztetés során ezt jeleztem, és itt is mindig próbáltam hangsúlyozni, úgyhogy most is megfogalmazok egy ilyen értelmű módosítóindítványt. Következő az állami támogatás, ami szintén nem szerepel a szövegben. A néppárt részéről, tehát gyakorlatilag egy módosító indítványt fogunk benyújtani. Nagyon sok, sokszor az egyes tagállamokban már a tekintetben is eltérés van, hogy jogilag mit értelmeznek állami támogatásnak. Mindennek ugye negatív hatása van a versenyre, az egységes piacra. Végül még egy téma, ami nem szerepel a szövegben, két módosító indítványjal jelezzük, a pénzügyi eszközök kérdését. Felhívjuk a figyelmet a pénzügyi eszközök fontosságára, illetve az FC fontosságára és hitelességére. Ma délután Katalinán biztos úr fog elénk állni. Szeretnénk megnézni, hogy a Juncker 2.0-as 0 arány az megvalósul-e, ahogy mondom, az FC nem szerepel a szövegben, esetleg ezzel is kéne foglalkozni. Végül, röviden, még egyszer gratulálnék a kollégának, kiegyensúlyozott munkát végzett, és igen, valóban nagyon nehéz hatékonyan fogalmazni, amikor terjedelmi korlátok nyomása alatt dolgozunk. Sajnálatosnak tartom azt, hogy kevés módosító indítvány foglalkozott a befektetésekkel, és nagyon sok, nagyon helyesen persze a szociális, környezeti témákkal foglalkozott. Fontos, hogy ragadjunk meg minden alkalmat ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyt tudjunk kialakítani a befektetési politika és a szociális jogok, környezeti témák között. Úgyhogy még egyszer gratulálok! Vielen Dank. Köszönöm szépen. Claudia Papardal a következő. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nagyon-nagyon fontos ez az anyag a közlekedési bizottság számára. És jó lenne, hogyha az ekonos kollégák is elmondanák, hogy milyen prioritásokat látnak ebben a szektorban. Köszönöm Jack, Jacqueline Fosternek, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Tényleg meghallgatott minket. Tehát a mi perspektívánk az, hogy kiegyenlített viszony szeretnénk, hogy az ipar szempontjait is figyelembe vegyük, és figyelembe vegyük a szociális szempontokat is. Tehát vannak olyan módosítók, amelyek kiegészítik egymást, vannak nagyon lényeges pontok, Például a szociális hálóról is szó van, új aktorokról, megosztott gazdaságról, vagy pedig a közúti forgalomra is utalhatnék. És nagyon pozitívan állunk a legtöbb kompromisszumhoz is. Az álláspontunkat ma véglegesíteni kell az 5-ös 6-os pont tekintetében, és szerintem vannak már lehetőségek, amelyeket jövőre illetve legközelebb ki szeretnénk hangsúlyozni. Bonfa asszony módosítóiról esetleg részenként kellene szavazni, és itt a hatos kompromisszumra is utalok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, az együttműködés kiváló volt, és remélem, hogy megfelelő megítélést kap az anyag. Pável Telicska. Köszönöm, elnök úr csatlakozom a kollégákhoz. A tekintetben, hogy Jackie Foster eh, milyen kiváló munkát végzett a tervezett megírásakor, és azhoz is, ahogyan a árnyék előadói üléseket vezette. Nekem tetszik a tervezet és annak eh, céljai is. Eh, minden fontos szereplővel egyeztetett Jackie, és úgy néz ki, hogy egy közös stratégia van kialakulóban, amely a jó üzeneteket küldi ki a világba, és a, a versenyt helyezi a középpontba, és a belső piaci szempontokat. Egyes tagállamokban ez különösen nagy visszhangra számíthat, és egyszerűsíteni kell a gazdasági és társadalmi szempontokat, amelyek alapján eljárunk. A kompromisszumos módosítók számomra elfogadhatóak, és örömmel támogatom a tervezetet. Egyetlen kérésem lenne, hogy ne borítsuk föl az egyensúlyt, ne ö, halmozzuk itt a módosítókat ö, fölöslegesen. A lényeg teljes körülön benne van, a lehető legkevesebb fölösleges betűt írjuk le, maradjunk meg a fő vonalnál és a jelenlegi tervezetnél. Ez egy nyilván világos üzenet mind az Ekon Bizottság, mind az Európai Bizottság felé. Mája Killennek adott szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni Foster asszonynak ezt a kiváló jelentést osztjuk a parlamentben a nézeteit, és nagyon sok irányba mozdulnak el a nézeteink, de nagyon jó sikerült az előadó anyaga, és sajnos nem tudok az összes kompromisszummal egyetérteni, de természetesen hát az a politika sajátja. A határon átnyúló kérdések ezen a téren, és a utazás közlekedés területén meglévő verseny erős, az európai verseny érinti természetesen harmadik országokat is, versenyeznek Európán belül az országok, és versenyeznek a harmadik országok, de nem szabad, hogy a protekcionizmus győzzön. De nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyen szociális dömping, hiszen bizonyos országokban sokkal alacsonyabb béreket fizetnek, mint más országokban. Hát főleg a határokon átnyúló forgalom nagyon sokrétű, és a jogalkotás természetesen nem feltétlenül tükrözi a fejlődést, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan ruházunk be, hogy milyen forrásokat veszünk igénybe. És nagyon fontos, hogy a már meglévő vállalatok ne akadályozzák meg az új vállalatok létrejöttét, és nagyon fontos az, hogy megfelelő módon szabályozzuk a közlekedést a verseny önmagában nem cél. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak a verseny szempontok győzedelmeskedjenek, hanem például a környezetvédelmi szempontok, és ez az összes vállalatra vonatkozik, és emlékeztetni kell arra, hogy az egész közlekedési szektor, a szállítási szektor igazából a polgárok szolgálatában kell, hogy álljon. Tehát igazából a közlekedés, a szállítás, az állampolgárok érdekét kell, hogy szolgálja. És az összes játékszabályt úgy kell kialakítani, hogy a fogyasztó álljon, a, a végfelhasználó álljon a központban, hogy az ő igényeiket, egészítsük, ő igényeiket elégítsük ki. Tehát például a japán felfogás szerintem nagyon jó, hiszen Japánban mindenhol a fogyasztó áll a középpontban, és a minőség áll a mennyiség felett. Tehát szerintem ez egy nagyon egészséges álláspont, és szerintem Európában is valahogy úgy kellene elmozdulnunk, hogy a fogyasztó, a végfelhasználó álljon a középpontban. Tehát van mit tanulnunk. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Mari Krisztina Natűnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és Foster asszonynak is köszönöm a munkáját, amely mindig nagyon konstruktív és szakmai, még akkor is, hogyha nem értünk sok politikai kérdésben egyet. Francia szempontból azt látom, hogy a bizottság által szándékolt szabad verseny inkább csak a munkahelyek megszűnéséhez járult hozzá. Franciaországban a közlekedési ágazat iskola példája annak, hogy hogyan nem jó szabályozni ezt az ágazatot. Brüsszel hatásai Franciaországra katasztrofálisak voltak, a francia gépkocsi vezetőket külföldi bakúi gépkocsi vezetők szorították ki a piacról, és számos postafiók cég, és közben ö, romlottak a megmaradók munkakörülményei is, és más ágazatokban is, a légi közlekedésben, a tengeri közlekedésben is sajnos ugyanez érvényesül. Állítólag a hamis indoklással, hogy a fogyasztóknak ez jó, kiszorítjuk a saját munkavállalóinkat a munkaerőpiacunkról. A Qatar Airways-nél és az amerikai légitársaságoknál, kínaiaknál van az előny, és a stratégiai közlekedési ágazatunkat, ahelyett, hogy megvédenénk európai szinten és az európai érdekeket általában, kiszolgáltatjuk. A nyereség az egyetlen vezérlő szempont, az olcsóság, és minden egyéb szempont háttérbe szorul. Ez a fajta versenypolitika zsákutca, és nem tudjuk visszavonni a módosító javaslatainkat a kompromisszumok érdekében, mert úgy érezzük, hogy a bizottság által most is tárgyalt külső kereskedelmi megalapodások nem eléggé átláthatóak, a nemzeti parlamentek ellenőrzésétől függetlenül valósulnak meg. Isabel de Montnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a jól elvégzett munkát. A versenyképességről, amikor vitázunk, akkor sok ellentét van, de mégis sikerült megkötni és tömöre megfogalmazni ezeket a kompromisszumokat. A kollaboratív gazdaság elvét is belefoglaltuk a szövegbe, a belső piaci bizottsággal összhangban, jó, hogy mi is említjük ezt, igaz, hogy csak pontszerűen. Más területek is kiválóan belekerültek a szövegbe. Köszönöm ezt az előadónak, ide értve a munkavállalók szociális és biztonsági szempontjait, a vasúti közlekedés biztonságáról az első és többi vasúti csomagban már beszéltünk, a turizmus kapcsán is, beszélünk a fejlesztési trendekről, irányokról. Nyilván növekedést kell generálni, ez munkahelyeket teremt. Köszönöm az előadónak. Mi is köszönjük. Most az Európai Bizottság részéről, a főigazgatóság részéről Marik Stavinornak adok szót. Marik itt mellettem ül, én a DG Move-tól vagyok, de megszólalnák én is. Még nem láttuk a kompromisszumos módosítókat, tehát ezekről nem tudunk érdemben nyilatkozni, de figyeltünk, és sok módosítót jónak tartok, kiegyensúlyozott Foster asszony jelentési Foster asszony szövegei mindig nagyon pontosak, és ezt, ennek mi mindig örülünk a bizottságnál. Amikor múlt hónapban erről egyszer már vitáztunk, üdvözlők tehát a jelentést, de olyan sok mindenről volt most is szó, meg a szövegben is olyan sok mindenről van szó, hogy nehéz mindenről most egyszerre nyilatkozni. A road package és a szárazföldi szállítási csomag ügyében, ha megengednék, Rasmus kollégának adnám át a szót, aki erről külön tud nekünk néhány dolgot mondani. Nagyon jó, hogy a parlament kompromisszumra jutott, mert a tagállamok nagyon polarizáltak, és nagyon nehéz köztük kompromisszumot kiharcolni. A bizottság tehát köszöni a támogatást a szárazföldi közlekedés kapcsán. Megpróbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt, ahogy a Trump bizottság is erre törekszik, és összhangba hozni az új szabályokat a belső piaciakkal, a kabatás szabályokkal többek között. Másfelől a szociális, a vállaló védelmi kérdéseket is szem előtt tartjuk. Ezek között kell valamilyen egyensúlyt találnunk. Itt az országok is két csoportra oszlanak. Most a kabotásról kicsit mélyebben, nagyon komplex kérdés, és erről tudom, hogy önök sem tudtak kompromisszumot kötni. Értjük, hogy körültekintően kell eljárni, és világos szabályokra van szükség, hogy végrehajthatóak legyenek. A végrehajtásra helyezzük mi is a hangsúlyt és a Trump bizottság e tekintetben sok jó javaslattal élt. Ha nincsenek specifikus kérdéseik, további részletekben nem bocsátkoznék. Összességében úgy érzem, hogy kezdetnek nagyon jó, hogy kompromisszumokat kötöttek. Elnézést, akkor lássanak el a jövőben pontosabb adatokkal, hogy ne ö, tévesen szólítsam önöket rossz néven. Jackie Foster. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Ezt a nagyon konstruktív, szeretném megköszönni a konstruktív hozzászólásokat az árnyékelőadóktól, a kollégáktól, és mindenkihez fordulok, minnyáján korlátozott térben mozgunk, szükségünk van a kompromisszumokra, és egyet értenek, vagy nem értenek egyet, de kompromisszumokba nem fér bele mindig minden. És biztos, hogy lesznek itt részenkénti szavazások is, de szerintem nagyon fontos minnyájunk számára, hogy valamilyen hozzáadott értéket hozzunk létre. Hogy a jelentésünkben ne, ne vizezzük fel az alapvető célkitűzésünket. És éppen ezért működik néhány módosító, továbbiak meg nem működnek. Most erről szólva, igen, lesznek itt külön szavazások és a részenkénti szavazások azért, mert a kompromisszumokkal nem mindenki ért egyet. De szerintem ez egy nagyon jó megjegyzés, amit Salini képviselő említett. Tehát nem igazán eh, mindig ugyanarra koncentrálunk, tehát vannak olyan dolgok, amire néha koncentrálunk, de nem mindenki koncentrál ugyanarra. Tehát a közlekedésbe történő beruházások, tehát mindig, mindig jó a közlekedésbe, szállításba be, beruházni. Tehát, hogyha visszagondolok ra 2000-re, vagy még korábbra, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy igazából milyen többséggel született meg az rendelet. De a dolgokat most helyre kell tenni. Tehát 35 éve Nagy-Britanniában is ez volt. Tehát csak szerettem volna elmondani, hogy miért nem említettem ezt így. Tehát ez egy viszonylag új projekt, és remélhetőleg befejezzük. Tehát köszönöm szépen Klaudiának is. Nagyon fontos a turizmusban is az ellátólánc, a turizmusnak elengedhetetlen része a közlekedés, tehát teljesen mindegy, hogy most az emberek üzleti úton vannak, vagy nyaralnak. Pávelnek is köszönöm. Igen. Nagyon jó egyensúly sikerült létrehozni. És elég gyakran nem értünk egyet, de azért jól együtt tudunk működni. Tehát ezért ülünk külön frakcióban. De magamévá teszem az álláspontot. Mari Krisztinhez fordulok most. Említetted a francia sofőröket, de most mondok egy példát. Mert internacionalista vagyok. 21 éves koromban egy brit cégnél dolgoztam, a British Airways-nél. És volt egy holland kolléganőm, Hollandiából jött, és egy brit cégnek dolgozott, és nagyon sok kollégáim, nagyon sok kollégám francia volt. És nagyon sok német, lengyel kollégám volt. És a cég, és nagyon büszke vagyok rá, nagyon-nagyon előretekintő volt. Mert a légitársaság igen látta, hogy nem szabad vákumban lennie. És hogyha aggódunk, akkor az csak jó. Mert igazából az aggodalomból kijöhet valami, ami a jövő tekintetében hasznos. Tehát magammal viszem az elképzelést. Ahogy említette, hogy kizsákmányolnak külföldi sofőröket, a nyugat-európai sofőrök nem kapnak annyi pénzt, amennyit kellene kapniuk, nagyon fontos a végrehajtás. A foglalkoztatási jogalkotás végrehajtása tagállami felelősség. Tehát, hogyha vannak kizsákmányolt dolgozók a tagállamokban, akkor azokban a tagállamokban igenis van munkaügyi szabályzás, van munkatörvénykönyve, nemzeti szinten, európai szinten, és nagyon fontos az, hogy a tagállamok csapjanak oda hogyha egy vállalat kizsákmányolja a dolgozóit. Tehát Nagy-Britanniában a szakszervezet erős. Én is 15 évet dolgoztam a szakszervezetben. Most emellett nemzetköziek vagyunk, itt vagyunk ezen a csodálatos európai kontinensen, ahol állandóan mozgás van, amelyik állandóan mozog, és lehet, hogy ez az oka annak, hogy néhány módosítót nem tudok elfogadni. Majd leülhetünk egy kávé mellett, és elbeszélgethetünk. A politika erről szól. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és nagyon örülök, hogy szabadunk, és szerintem nagyon jó véleményről van szó, és az Econ jelentéssel is egyetértek. Köszönöm szépen még egyszer mindenkit. Thank you very much. My experience as well is... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a vidám kommentárt a vidám személytől. Holnap szavazunk, és most meg kell szakítanunk, hiszen 11 óra 15-kor jön el a turizmus task force, de ezek az idők csak indikatív jellegűek, tehát tehát a, a, a, van olyan, hogy hamarabb kész vagyunk, valahogy tízkor már befejezzük, de most szünetet kell tartanunk, mert meghívtunk két vendéget, és 11 óra 15-re hívtuk meg a vendégeket, és akkor folytatjuk a Task Force-szal. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our headsets Romanian. It, it can be... Tehát mi, mi, mi fog történni? Megtudhatjuk? Jó, 11-15-kor megtudjuk. I think we can start with our tourism task force. Kezdjük az ülésünket, illetve folytassuk. Mindenkit üdvözlök a rendezvényünkön. A luxemburgi előadónk még a vonatban ül, sajnos baleset történt, és a vonata nem mozdul, nem tud itt lenni. Éppen ezért változtatnunk kell a napi rendünkön. Először is meghallgatjuk a fenntartható és felelős turizmusról szóló prezentációt, a politikai osztályunk foglalkozott vele. Azt a tanulmányt többször elhalasztottuk, illetve a bemutatását, és éppen ezért nagyon örülök, hogy Paul Peters eljött hozzánk a frankfurti fenntartható turizmussal foglalkozó tanszékről. Utána pedig a bizottságot kérnénk meg, hogy végrehajtási jelentését olvassa fel. Elnök úr, elnézést, de még mindig van egy problémánk. A román tolmácsolással látom, hogy itt vannak a tolmács kollégák, de, de nem kapok a fülhallgatomba fordítást, tolmácsolást. Technikai problémák van. Uh, now it's okay. It's... Most rendben van. Na, tehát akkor meghallgatjuk az uh, előadást, de mindenképpen üdvözlöm a helyettesünket, Újhelyi Istvánt, aki 5 percre most szót kap. Van időnk, és uh, szeretne beszámolni a turizmus fejlődéséről, tehát Újhelyi kollégái a szó. A Task Force társelnökeként bevezettem azt a szokást, hogy az elmúlt időszak legfontosabb az Európai Parlamenthez kötődő turizmus politikával kapcsolatos fejleményekről beszámolok, ezért kértem néhány percet, szeretnék néhány információt átadni és természetesen, hogyha valakinek még van kiegészíteni valója, akkor azt tegye meg. Két héttel ezelőtt a Strasburgi plenáris héten, akkor, amikor szavaztunk a költségvetés módosításáról, akkor a, egy komoly stratégiai eredményt értünk el szerintem. Műzölié néppárti képviselővel közösen előterjesztett javaslat volt a turizmus főváros, az Európai Turizmus Főváros projektnek az elindítása, és ennek a parlament, ehhez a parlament hozzájárult, így jelentem önöknek, nektek, hogy két és fél millió euró a következő három évben rendelkezésre áll, hogy előkészítsük a projektet. Én erről küldtem levelet is tájékoztatót a képviselőknek, hogy azokat nagyon szívesen várom az előkészítő megbeszélésekre, akiket érdekel hosszú távon ez a program. Itt van Kárló Koradza igazgató úr, velük is egyeztettünk már, és Bienkowska biztosasszony kabinetje is készen áll arra, hogy egy közös, tehát az intézmények által közösen és a szakmai szervezetek meghívásával meghirdetett, lehetőleg és reményeim szerint hosszú, több évtizedes programot együtt elindítsunk. A, tájékoztatom a bizottságot arról is, hogy néhány nappal ezelőtt Londonban elindult a kínai európai turizmus évad, a 2018-as Kína-EU turizmus évad előkészítésének a projektje. Ezt több százfős közönség hallgatta végig a bizottság és a társadalmi partnereinek a közös szervezésében. Azért is említem, mert ez is tőlünk innen, innen a parlamenti bizottságból indult el ezelőtt két évvel. Ez a mi kezdeményezésünk volt, tehát legyünk is erre büszkék, és ki-ki, aki szeretné ezt otthon használni a saját szakmai szférájában, gondoljon arra, hogy még most lehet kapcsolódni a 18-as évadhoz. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a UNWTO, e tehát a világturisztikai szervezet főtitkára Taleb Rifály úr ismét Brüsszelbe látogat, intézményi egyeztetéseket folytat december 6-a és 8-a között. A program szervezésében részt veszek. Részt veszem, hogyha valakinek van olyan igénye, javaslata, akkor még most ebbe a programba be tudjuk illeszteni. Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a bizottságunknak, a titkárságának a segítségével, Ursula segítségével közösen részt vettünk a pozsonyi miniszteri találkozón, illetve Európai Turizmus Fórumon, ahol ismét több olyan kérdés is szóba került, amely a mi parlamenti munkánkat is illeti. Erről majd inkább küldök részletesebb tájékoztatót, ez nem fér be most ebbe az öt percbe, hogy ezt elmondjam. Szeretném tájékoztatni arról a bizottságot, hogy a régiók bizottságával, a szomszédos épülettel egyre aktívabb a turizmussal kapcsolatos együttműködésünk. Készített egy jelentést a régió bizottsága a turizmus szerepőről a regionális fejlesztésekben. Javaslom, hogyha valaki az otthoni politikai munkája, szakmai munkája kapcsán a régiók bizottságával szívesen felvenni a kapcsolatot, akkor meg tudjuk adni azoknak a ottani képviselőknek a nevét, akik szívesen részt vesznek a turizmus politika alakításában. Tervezünk további közös rendezvényeket is. Még egy tájékoztatás. Kramer bizottsági elnök úr is nagyon aktív volt az elmúlt időszakban, és nagy viták voltak a parlamentben a ingyenes Interrail program elindítása kapcsán. A, ha jól látom, több frakció is támogatásáról biztosította hosszú távon ezt a programot. Éppen ezért meghívtam egy munkareggelire, egy beszélgetésre azt a két német fiatalt, akik ennek a mozgalomnak a szülő atyai. Itt lesznek a parlamentben november 15-én. Küldtem erről meghívót a képviselőknek, elnök úr is ott lesz ezen a munkareggelin, de hogyha valakit ez még érdekel, szeretne részt venni rajta, akkor kérem jelezzék, mert érdemes erről közösen gondolkodnunk. A közlekedést is nyilván érinti, de a turizmust is érinti ez a program. A végén két dolog november 15-e reggel, de elküldtem mindenkinek, ott van a postaládájában a meghívó, ez talán múlt héten ment ki. A, még egy információ arról, hogy meghívtam a Pacific Asia Tourism Association, a PATA szervezet vezetőit tavaszra brüsszeli látogatásra a világ egyik legjelentősebb turisztikai szervezetéről van szó. Tegnap előtt Londonban volt egy nagyszabású rendezvényük, és soha nem volt még intézményes kapcsolatuk az Európai Parlament turisztikai szakmai fórumával. Éppen ezért tavaszra egy komoly delegációt küldenek, valószínűleg jelentős miniszteri, tehát ázsiai miniszteri delegáció, több miniszter közösen érkeznek majd hozzánk. Két dolog még a végére. Az egyik, hogy szeretnénk a titkársággal közösen kérni, hogy a 2017-es év Task Force üléseinek témáira tegyenek a képviselők javaslatot. Tavaly is így csináltuk, most is decemberig várjuk a javaslatokat, hogy azt előkészíthesse a titkárság a következő évre. És még egy apró megjegyzés. A, a következő évben szeretném, hogyha valamilyen módon rá tudnánk kapcsolódni a fenntartható turizmus évre, ami a turisztikai világszervezetnek a 2017-es éve, hogyha képviselők közül, bármelyik ötök közül valaki szeretne ezzel pluszba foglalkozni, akkor abban maradtam a turisztikai világszervezet főtitkárával, hogy külön európai parlamenti képviselői jelenlétet is tudunk biztosítani, tehát lehetnek olyan programokat szervezni, ahova meghívják a turizmus szakbizottság képviselőit a 17-es évben. Na ennyit röviden, és a végén hagyj jelezzem, hogy megtisztelte most a bizottság üdését néhány nagyon kedves polgármester a Kanári szigetekről, én Énez Ajala képviselőasszony szervezésében. Köszöntjük a polgármester urakat, és reméljük, hogy a mai napot hasznosan tudják eltölteni az Európai Parlament bizottságülésén és más eseményeken. Hát a Kanári-szigetek az egyik legfontosabb turisztikai destináció Európában, úgyhogy egész biztos, hogy érdemes a turizmussal a polgármestereknek személyesen is foglalkozni. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Ja, schön, dass Sie da sind. Nagyon szépen köszönöm. Paul Peters professzor kap szót. Okay, thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt a, itt az Európai Parlamentben. Természetesen nem egyedül írtam ezt a tanulmányt, hét kutató dolgozott együtt Németország egyetemekről, aztán Lancashire Egyetemről, és volt munkatársunk Breda Egyetemről. Mi a célja a tanulmánynak? Próbáltuk meghatározni, hogy a fenntartható idegenforgalmon belül milyen jelenlegi cselekvések vannak folyamatban, milyen fenntartható idegenforgalmi termékek léteznek már, ezek hogy kapcsolódnak a fenntartható turizmushoz? Ez talán két külön dolog, és ezt nem mindig megfelelően hangsúlyozzuk. Csak egy rövid áttekintést szeretnék adni, már is áttérek a következő diára. Egy áttekintést szeretnék adni a fő üzenetekről, környezeti hatás növekszik, a klímaváltozás a légi közlekedés területén nem rendezett, illetve a klímaváltozási problémákat nem mérsékli a légi közlekedés. A fenntartható turisztikai termékek, ahogy mondtam, nem ugyanaz, mint az út, amely a fenntartható fejlődés felé mutat. Aztán úgy tűnik, hogy a idegenforgalom, környezet és a közlekedési politikák sokszor nem harmonizáltak. Fontos a fejlemények monitorozása a fenntartható turizmus, fenntartható idegenforgalom területén. Akkor kezdeném a környezeti témákat. Itt láthatják az adatokat, ez a jelentés 25. oldalán található egyébként, amit mindenki megkapott. Több különböző környezeti téma kapcsolódik az idegenforgalomhoz és az idegenforgalmi közlekedéshez. 2004-ben készítettünk erről egy jelentést. Gyakorlatilag ez az utolsó jelentés ebben a témában, és ez azt mutatja, hogy tényleg, hogy le vagyunk maradva a monitorozás tekintetében, a tekintetben, hogy mi is történik. Ezek az adatok az externáliákat mutatják több környezeti téma esetén, a természetes vidék, a lég, levegőminőség, klímaváltozás, ezek az externáliák az Európán belüli idegenforgalommal kapcsolódnak. Ez 40-45 milliárd eurót jelent, tehát ez, ez egy kár. Hogyha kontinentális turizmusként tekintjük az egészet, az Európai Unióba irányuló és az onnan kiinduló turizmus tekintetében háromszoros összegről beszélhetünk. A fő költség a klímaváltozás. Még ha alacsonyan becsüljük az ilyenfajta költséget, az egy tonna széndiokszid kibocsátás költségét, még mindig ez a legnagyobb környezeti költség. A szociális és gazdasági témákat is megvizsgáltuk. Először is itt láthatnak, láthatják az adatokat, és ezek azt mutatják, hogy jelentős gazdasági szektor az idegenforgalom. Ez egy olyan szektor, amelyen belül a legtöbb utazás Európai Unión belüli. A turizmus nagy részét ezek az utak képviseli. Sokkal több, mint az utak fele hazai ráadásul, és nem nemzetközi utazás. még mindig fönnáll a probléma, már vannak kezdeményezések ennek megoldására. A munka, munka lehetőség szezonalitása, valamint az alacsony margin sok az alacsony fedezet sok idegenforgalmi vállalkozás területén, ami miatt alacsonyak a fizetések, az alkalmazottak fizetései, és néha így ugye nehéz megtartani a jó munkakörülményeket. A tanulmányunkat egy széles körű tanulmányra alapoztuk, 162 ilyen tanulmány, ez egy nagy táblázatban látható ezeknek az összefoglalása a jelentésben. Az tanulmányok az egész Európai Uniót lefedik, eltérőek. A megállapotásaink szerint ezek az eseteknek a nagy része még mindig állami támogatásra alapul, és hogyha leáll az állami támogatás, akkor ezek közül nagyon sok nem fog folytatódni. Egy másik megállapításunk szinte semmilyen elemzés nem létezik az es, ezen esetek szociális és környezeti, sőt általában gazdasági hatása tekintetében sem. Tehát valójában nem is tudjuk, hogy mit tettek, mit értek el ezek a kezdeményezések. Egy másik megállapítás. Az esetek nagy része a célok szintjén működik, tehát egy bizonyos cél helyen vannak fejlemények. Ez azt jelenti, hogy a célhelyre irányuló és onnan induló közlekedés gyakorlatilag nincs benne ezekben az esetekben, vagy kezdeményezésekben. Az esetek közül talán 5 vagy maximum 10, ami bármit, valamit tartalmazott ilyenfajta közlekedési témáról. Egy példa. Ez egy tipikus közlekedési minta, alpesi gyöngyszemek, 25 célhely, most már több mint 15 évvel ezelőtt összeállt, egyesítették az erőiket, hogy támogatják, össze, támogassák és ösztönözzék az idegenforgalmat, méghozzá környezetbarátabb közlekedési eszközökkel, illetve hogy a célhelyen kevésbé használják az emberek az autójukat, mint egyébként. Ezt soft mobility koncepciónak nevezik. Sikeres több helyen ez, sőt az egyik helyen nincs is vasútállomás, és mégis elérték, hogy a 20%-a látogatóknak visszatérjen és sikerült elérniük, hogy a regionális vasútállomásról megszervezik a közlekedés a célhelyre. 25 célhely van, még mindig megvan ez a 25 célhely, ez nem növekszik, ez még mindig kicsi az összesen ezer lehetséges célhelyhez képest az alpesi területen. Megnézzük a szakpolitikákat. A fenntartható idegenforgalom és közlekedés témájában. Az a következtetésünk, hogy az idegenforgalmi és a környezeti szakpolitikákat nem mindig illesztik egymáshoz. Például a környezetvédelmi szakpolitikák sokkal inkább az egész Európai Uniót tekintik, és néhány problémát próbálnak kezelni, például a klímaváltozás esetén ez a helyzet. Ugyanakkor az idegenforgalom inkább bottom-up, akár nemzeti, akár alacsonyabb regionális cselekvésekből, tevékenységekből indul ki. Mindez azt jelenti, hogy a, ahhoz, hogy a klímaváltozási mm, idegenforgalmi problémák kezelése a jelenleg idegenforgalmi szakpolitika keretei között nehéz. Elnézést, már átléptem a következő diára. Nincs benne a jelentésben ez a ábra, de az 25. oldalon a problémát leírjuk. Mi is a probléma? A teljes széndiokszid kibocsátás fejleményeit, vagy alakulását nézzük a világon, az alsó két vonalról van szó. Miért is csökkennek a vonalak, hát feltételezzük, hogy a párizsi megállapodás működni fog, és ezért csökkenő a zöld vonal. A piros, sötét, piros referenciának nevezett vonal, ez a globális légiközlekedési kibocsátásokat szimbolizálja. Ebben benne van az ICAO standard, standard a szeptemberi Montreali megállapodás szerint, az évszázad második felében ütköznek ezek a vonalak, ez szinte nem lehetséges, ugye, hogyha egy nagy szektor csökken, akkor az egész kell, hogy csökkenjen. A második fontos pillér, ami az Montreali ICAO megállapodásban szerepel, a piac alapú intézkedéseket tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a légiközlekedési szektor széndiokszid kibocsátását kiveszik a teljes kibocsátásból, tehát gyakorlatilag mások fognak fizetni az ő a légközlekedési kibocsátás miatt. A piros szagatott vonal mutatja azt, hogy mi marad fenn a többieknek, és 2080-tól ez már negatív lesz. A légiközlekedés még mindig egy megoldatlan probléma a hosszú távon mindenképpen igaz ez. Fel lehet tenni azt a kérdést, hogy az idegenforgalmi szektor mit tehet ebben a témában. Az egyik eset, amit leírunk a tanulmányban, egy holland projektre vonatkozik. Karmak Top volt a neve, és egy Karmakál kalkulátort, vagyis egy széndiokszid lábnyom számító gépet, kalkulátort tartalmaz ez a projekt. Nagyon részletes módon kezeli ezt a kérdést, tehát nem csak a légi közlekedési, hanem a többi elképzelhető 25 közlekedési módot is figyelembe veszik. Légi közlekedés esetén minden egyes repülési szegmest és kombinációt figyelembe vesz akár meg lehet nézni azt is, hogyha más járatot választ az ember, akkor látható, hogy bizonyos járatoknak sokkal nagyobb a lábnyoma, mint az attól eltérőeknek. Ez business to business eszköz elvileg a tour operatorok számára a rendelkezésre, de mások is használhatják. Itt az egész világra vonatkozó becsléseket tartalmaz ez a számítógép, és természetesen szerepelnek itt a leginkább szén, intenzív idegenforgalmi tevékenységek is. A cél az, hogy a termékfejlesztésben a túroperatorok vegyék figyelembe, de a célok meghatározásánál is vegyék figyelembe a szénkibocsátást, széndiokszid kibocsátást. És áttérnék a fő következtetésekre. Egyrészt friss adatok nem állnak rendelkezésre se a környezetvédelmi, se a szociális hatásokra. Továbbá a jövő felé kite- való kitekintés is hiányzik, nem csak a mondjuk tíz éves közeli jövőre vonatkozó, hanem a távolabbi jövőre való kitekintés is hiányzik. A vasúti, légi közlekedési témákban, amiket most építünk, azonnak az alapja az elmúlt évszázadnak a végén kialakult helyzet, és ez nagy mértékben befolyásolja magát az idegenforgalmat. Egy állami támogatásokon alapul a legtöbb fenntartható turizmus projekt. A, pontos lenne, hogy az idegenforgalmi szektor internalizálja a fenntartható gyakorlatokat az idegenforgalmi környezeti közlekedési szakpolitikák nem mindig illeszkednek egymáshoz, és végül a légi közlekedés még mindig egy nehéz probléma, és nem megoldott. Az ICAO kezdeményezések természetesen már léteznek. Néhány ajánlást is összeállítottunk a következtetések alapján. Javasoljuk a 2004-es tanulmány frissítését, azért, hogy jó elképzelésük legyen a helyzetről, és monitorozni tudjuk az idegenforgalom szociális és gazdasági hatásait. Aztán esetleg újra kéne számítani az idegenforgalmi termékek célhelyeit, és fenntarthatóbb idegenforgalmi szakpolitikát szélesebb körben kéne kialakítani. Végül pedig a közlekedési termékek fenntartható idegenforgalmi fejlesztési hatását is meg kéne vizsgálni. Idegenforgalmi és közlekedéssel kapcsolatban a legfontosabb környezeti probléma a légi közlekedés. a vasúti hálózat sokkal jobban teljesít, részben, mert természetesen rövidebb távot fednek le a vasúti utak, igazából a hosszú távú vasúti utak és légiközlekedés utak a problémásak a klímaváltozás, illetve a környezetvédelem szempontjából. léteznek indokok arra, hogy oda kell figyelni arra, hogy az idegenforgalom egyre inkább függ a légiközlekedéstől, és az évszázad végén is az lesz a helyzet, hogy légiközlekedés és a gépkocsi közlekedés a legfontosabb az idegenforgalom szempontjából, és a probléma az csak súlyosbodni fog. Végül pedig tisztességesebb versenyt kellene kialakítani a alacsony költséggel működő fuvarozók és a vasúti fuvarozók között. Ki kell alakítani egy széndiokszid kezelő rendszert, és a célhelyek meghatározásánál figyelembe kell venni a közlekedés és főleg a légi közlekedési aspektusokat. Az üzleti élet számára szinte ugyanaz, ugyanezek a javaslatok, Elég sok terv létezik már az öko címkézés és a tanúsítvány témájában. Nagyon sok ilyen kezdeményezés van, és lehet, hogy épp ezért kevésbé hatékonyak ezek. Ezt javítani kell. Képzés témájában még mindig vannak feladataink vannak tervbe vett termékek ezen a területen is. Aztán még egyszer a tour operatorok esetén is, és a DM-ok esetén is a széndiokszid menedzsmentet figyelembe kéne venni. Úgy gondolom, hogy már elég sokat beszéltem a témáról, úgyhogy pillanatnyilag ennyit akartam mondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást. Most akkor következik a vita. Claudia Montero de Aguiar. E köszönöm szépen, és köszönöm én is az előadást, a tanulmány bemutatását. A definíciókkal egyetértek, ami a fenntartható turizmust illeti. Ez nem pusztán egy szegmens, egy ágazat, egy nis piac, hanem egy önálló terület, amelyre konkrét kezdeményezéseknek kell irányul, irányulnia. És az egész ágazatot le kell fedni ezekkel az intézkedésekkel. A fenntartható turizmus kiterjesztése tulajdonképpen az intelligens turizmus része irányába hat. Digitalizálni kell minden kapcsolódó infrastruktúrát, és fenntarthatóvá kell tenni a turisztikai helyek, üdülőhelyek működtetését. Hozzáférhetőbbé kell tenni ezeket az üdülőhelyeket, és emelkedjen ki a turizmus a helyi szintről, miközben a helyi szint támogatja azt. Ugyanakkor maradjon fenntartható, ne nőjön túl önmagán, legyen digitalizált, hiszen szoros a turizmus, a közlekedés és a környezet közötti számos összefüggés. Kicsit nehéz a környezeti hatásokat pontosan előrejelezni, mert gyakran hiányoznak a statisztikák, szükséges adatok. De az biztos, hogy a szociális hatásai a, a turizmusnak ö, mérhetőek, és fő, főleg a fiatalok megélhetése szempontjából, meg a nők megélhetése szempontjából nagyon fontos dolog a turizmus. Két konkrét kérdésem lenne. Mik az európai turizmus indikátorai. Vannak olyan célok, amelyek a tanulmány felsorol, ezek jól kidolgozottak, felsorolja a már zajló intézkedéseket, programokat és a támogatásra érdemeseket. és a közlekedési aspektusokat. Sajnos tény, hogy a turizmus az egyik legnagyobb bűnös az üvegház kibocsátású gázok vonatkozásában. Ezért kellene a légi közlekedésről a vasúti közlekedésre terelni a turizmust is. De hát ugye távoli helyszínekre nem lehet nem repülővel menni. Esetleg lehet hajót ö, igénybe venni, de hát ez nem felel meg a mai realitásoknak. Ön hogy látja ezt a dilemmát? Claudia Tapadel, megadok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örvendetes, hogy erről a témáról beszélünk. 2015, Organizația Mondială a Turismului a desemnat acest an ca fiind anul dezvoltării durabile. És a fenntartható turizmus kiépítése, ugye globális szél, nagyszerű a tanulmány, amely most rámutat a konkrét feladatokra, a regionális fejlesztési feladatokra. Azt is látjuk, hogy az erőforrás gazdálkodása, környezeti hatások modellezése is javult, és így jobban megfoghatóvá válnak a megoldási javaslatok és az Európai Uniós stratégia is. A kollégák is tudják, hogy én nagyon aktív van, támogatom a turizmust, de számomra nagyon fontos a fenntarthatóság is. És ahogy el is értünk már ezen a területen eredményeket, ezt folytatni kell. Lesz most nem sokára egy nagy nemzetközi rendezvény, a turizmus nemzetközi napja. Ezt a parlament is támogatja, és a bizottság is ott lesz majd ezen. Navracsics biztos és a belügyi ö, biztos kaptak meghívót, és az ülés alkalmából lesz egy ünnepélyes rendezvény is, de lesz egy felhívás is, amely a fenntarthatóság érdekében kívánja majd mobilizálni a résztvevőket. Az a véleményem, hogy az Európai Uniónak sokkal erőteljesebb, fenntarthatóságot szolgáló infrastruktúrális beruházásokat kellene tennie, támogatnia. Sok az infrastruktúrális elmaradás, pedig a turizmus Európa természetes tőkéje, amelyre lehet építeni. Ezért lenne szükség európai turisztikai stratégiára, amelynek persze lennének nemzeti, regionális, helyi szintjei, hogy minden a, ennek a komplex összefüggés rendszernek minden aspektusát kezeljük európai szinten is. Ha más nem, ugye a bevált gyakorlatok terjesztésével és a bizalom építésével. A fenntartható turizmus fejlesztésének számos aspektusa van. A kevésbé ismert helyeket jobban kéne kiemelni, ugye, mint román, a Dunadeltáról beszélhetek, ez Európa szerte egyedülálló faunával, flórával rendelkező terület, amelyben óriási kihasználatlan potenciál van. Ezzel foglalkozni kellene, és miközben nagyon erőteljesen védjük, bizonyos szintig meg kellene jobban engedni, sőt ösztönözni kéne az ide irányuló turizmust. Tipikus példája ez egyébként a helyi infrastruktúrális fejlesztéseknek, helyi természetvédelmi erőfeszítéseknek és munkahelyteremtési erőfeszítéseknek. Meg kell kondítani a vészharangot. Most én a Dunadeltát hoztam például, mert a helyi flóra és fauna védelme nélkül ugyanakkor nem szabad turizmust fejleszteni. Ez egy nagyon különleges terület, és biztos vagyok benne, hogy Európában sok hasonló van. Még valami, ami kevésbé specifikus, általános megjegyzés, nem annyira a jelentéssel függ össze. István beszélt az európai turizmus fővárosáról. Nem tudom, hogy vannak-e már részletek a projektre vonatkozóan az Európai Bizottságnál. Jó lenne, hogyha a jövőben ezt a címet nem csak az amúgy is ismert helyeknek ajándékoznánk oda, amelyek hát, hát amúgy is már ismernek a turisták, hanem éppen ezeknek az általam említett eldugott kincseknek, helyeknek, és ezáltal is támogathatnánk ezeknek a felemelkedését és potenciáljuk kiaknázását olyan városoknak kéne adni a címet, amelyek sokat fejlődtek turisztikailag, és nem érték még el eddigi potenciáljuk maximumát természetvédelmi területeknek, városoknak, amelyek ez által, a cím által válnának nemzetközileg ismert, és így aztán több turistát vonzanának. A mandátum vége felé közeledve, jó lenne, hogyha megszületne már az európai turisztikai stratégia, amely a fenntarthatóságot nagybetűkkel írja. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Evans kolléga kap szót. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm Péters professzornak is ezt a roppant érdekes prezentációt. És először is azt szeretném elmondani, hogy nagy örömömre szolgált, hogy láttuk, hogy a vonat közlekedés is milyen hangsúlyt kap. Tehát szerintem ezen a téren mindenképpen többet kell tenni. Tehát, hogyha fenntartható turizmusról beszélünk, akkor a vasúti közlekedést nagybetűvel kell írni. És az is nagyon fontos, hogy új utakat azonosítsunk be. A másik megjegyzésem, itt a címkék, az öko címke, a zöld címke, több száz ilyesmi van Európában, és szerintem nagyon jól működnek ezek a címkék, és amikor az emberek különféle országokba, különféle régiókba utaznak, akkor az jó, hogyha van egy norma. Tehát a zöld címke Európai Uniós használata nagyon jó, mert a fogyasztók igen is figyelnek erre a fogyasztóknak, szüksége van erre, tehát nem csak a táplálkozásnál, hanem az utazásnál is. Tehát nagyon sokat tehát a széndiokszid kibocsátás is egy téma, amivel foglalkoznunk kell, tehát a tanulmányokat azt természetesen folytatni kell. Tudjuk, hogy a turizmusra milyen hatása van a klímaváltozásnak és a klímaváltozásra a turizmusnak. Tehát úgy gondolja, hogy ezzel is foglalkoznunk kellene intenzívebben, tehát klímaváltozás és turizmus? Tehát a turizmus környezetre gyakorolt hatása a fenntartató turizmus egyik legfontosabb kérdése. Az utolsó megjegyzésem pedig, a szociális, szociális gazdasági kérdésekre vonatkozik, fenntarthatóság, természetesen, hát ez egy nagyon tág téma. Ebbe beletartozik a nyelv, a kultúra, tehát Welszt képviselem, és bizonyos önkormányzatoknál beszélik a nyelvet, igen. És ez is nagyon érdekes, hogy például a turizmus milyen kihatással van nyelvre, kultúrára. Ez, ez a turizmus szociális hatásaira vonatkozik. Tehát tudom, hogy, hogy a turizmusnak óriási kihatása van a nyelvre, a kultúrára. Negatív is lehet, ne, persze. De egy eszköz, hogy a turizmust fejlesszük. Tehát, hogyha az emberek különféle régiókba látogatnak el, akkor ez egy keményen kulturális kérdés. Köszönöm szépen. Ines Ayala Sender. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmány elkészítéséért Préters professzornak. Néhány kérdésem lenne az országok kiválasztásával kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy Például vannak témák, amiben előbbre vagyunk. A, az idegenforgalmi tartalom, például sport, idegenforgalom, ennek jelentős hatása van, vagy kulturális idegenforgalom, ami kapcsolódhat a kulturális örökséghez, de kapcsolódhat koncertekhez, rock zenekarok fellépéséhez, stb. stb. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek ellenére inkább országokra koncentrálunk, és mi viszont azt szeretnénk, hogy bizonyos fajta idegenforgalmat támogassunk. Spanyolország sok helyzet, sok ország szempontjából nyugati országnak van föltüntetve, hát oké, okay, hogy van atlanti óceáni partunk természetesen, sőt a Kanári-szigeti kollégák is ezt meg tudják erősíteni, de hát van földközi tengeri területünk is, úgyhogy én se igazán tudom, hogy hova kéne beosztani Spanyolországot. Következő megjegyzésem. Az európai projektek, amelyekről beszámolt, az Eden projektet választották, ezt az Európai Bizottság finanszírozza. Viszont a Kalipszó projektről megfeledkeztek, ez egy szociális projekt. A cél pont az volt, hogy a hotelek, más turisztikai létesítmények a téli hónapok alatt ne maradjanak üresen, ez volt a célja a projektnek és a fürdőterületeken pedig próbálják a, próbálja a projekt azt elérni, hogy ide ö, idősebbeket ö, juttassanak el a téli időszakban, vagy pedig olyan családokat, amelyeknek az anyagi lehetőségei korlátozottak. Ezt is szeretném fölemlíteni. Aztán a következő kérdés. A körkörös gazdasági témán dolgozunk. Itt mindig anyagokban, termékekben gondolkozunk. Viszont lehet, hogy a szolgáltatásokkal is már épp ideje lenne, hogy foglalkozunk. Egy idegenforgalmi szolgáltatási kínálat, a tervezéstől kezdve egészen a hazatérésig, hogy így fogalmazzak, egy a gazdasági a körkörös gazdaság része kell, hogy legyen. A lényeg az, hogy ne legyenek negatív externáliák. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban egyetérte azzal, hogy ez egy fontos elem lehetne. Közlekedés, légi közlekedés. Egyetértek az előm, előttem szóló kollégával, igen, meg kell ezt vizsgálni, meg kell vizsgálni a szigetek és az ultraperiférikus területek helyzetét is. Nem gondolhatjuk azt vakon, hogy majd mindenki vasúton fog érkezni, nem, az turisták nagy része légiúton érkezik, úgyhogy új elemeket be kéne vezetni ebben a témában is. Szeretném tudni a véleményét az idegenforgalmi adókról. Néhány spanyol régióban megpróbáltuk segíteni, megpróbáltunk javítani a tömegturizmus helyzetét az idegenforgalmi adókon keresztül. A származási országok esetében, ugye, hogyha valahol egy országban két euróba kerül, hogy valaki kimehessen a strandra, vagy azért, mert nem állami, vagy azért, mert állami, de megadóztatják, akkor Ugye figyelme kell venni ezt a helyzetet, és hogyha be akarjuk vezetni az idegenforgalmi adót, akkor nagyon sok túroperátor ezen rendkívül fölháborodna, úgyhogy civilizált módon kéne kialakítani az idegenforgalmi adók bevezetését is. Beszélt a kibocsátásokról és a kibocsátások hatásáról, de szerintem meg kéne vizsgálni azt is, hogy a klímaváltozásnak milyen hatása van az idegenforgalomra. Vannak olyan idegenforgalmi célok, ahol már problémát okoz a klímaváltozás. Ezek főleg olyan régiók, amelyek a, csak az idegenforgalomtól függenek, és most pedig fontos lenne, hogy a klímaváltozás hatásait korlátozzuk, vagy mérsékeljük az ilyenfajta régiók esetén. Köszönöm, Isabella de Monte. Köszönöm először is, köszönet professzor úrnak, és köszönet az összes munkatársnak, aki dolgozott a tanulmányon, és köszönet a bizottságnak, külön köszönet Karácsa úrnak. Egy megjegyzésem lenne, ebben a tanulmányban is nem meglepetés, hogy az szerepel, hogy a turisták nagy része Európából érkezik. Ez megerősíti azt, hogy a tendencia fennáll, én voltam az előadója egy jelentésnek, amelyben az idegenforgalmi trendekkel foglalkoztunk. Ugyanakkor végig kell gondolnunk az alkalmazandó szakpolitikákat is, az Európai Uniós szakpolitikákat. Ezek integrált szakpolitikák. Az idegenforgalom ezt mutatja, mutatja, hogy milyen kapcsolatok állnak fenn a közlekedéssel, a helyi közlekedés csak 4%-os, tehát a, a turistáknak csak a 4%-a érkezik a vasúton, viszont a légiközlekedés területén nem akarok annyira, vagy nem lennék annyira pessimista, hiszen nagyon sok kutatás folyik például az alternatív üzemanyagok témájában a kibocsátást lehet csökkenteni, úgy tűnik, és továbbá lehet növelni a hatékonyságot az Európai Egységes Légbolt, eh, projekt segítségével is. Egészségügyi kérdéseket is meg kell vizsgálni. Ugye van a termál idegenforgalom, az orvosi idegenforgalom, és erre vonatkozik egy érdekes bekezdés. Szerintem ezt eh, részletesebben ki kellene fejteni. Ez egy réspiac, de jelentősen növekszik energiaszektor, és már rá is térek a kérdésemre. A fenntartható idegenforgalomra szempontjából fontosak az alternatív energiaforrások felhasználása. Szerintem sokat teszünk ebben a témában, de sokszor a költségcsökkentés a cél. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mit tesznek a fogadó struktúrák azért, hogy csökkenjen a környezeti hatás. Digitalizálás témájával kapcsolatban ez a második kérdésem. az együttműködő gazdaság lehet pozitív és lehet negatív. Minél inkább ö, például a lakásokat, házakat használjuk ki, és nem pedig a hotel struktúrákat, azért az visszalépést is jelent, és az a közlekedésre is igaz. Minél inkább használják az autót azért, mert olcsóbb egyszerűen, az azt jelenti, hogy annál kevésbé fogják használni a vasutat. A kérdésem, milyen megközelítést alakítsunk ki, milyen adatok állnak rendelkezésre az együttműködő gazdaság témájában, azért, hogy lássuk a képet, hogy milyen a jelenlegi helyzet, és milyen trendeket várhatunk. Ez nagyon gyorsan terjed ez a megoldás, úgyhogy fontos, hogy értékeljük is ennek a gazdasági jelenségnek a hatását az idegenforgalomra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most akkor erre Péter szúr válaszolhat. Köszönöm a kérdéseket és a felvetéseket. Jó sok volt ezekből. Igyekszem, ha nem is mindre, a többségükre válaszolni. Például az európai turisztikai indikátorok kérdéskörre léteznek ilyen indikátorok, de támogatom, hogy javítsuk őket, és főleg jobban használjuk őket, mert eddig a hatásuk még minimális volt. Potenciálisan ott vannak a rendszerben már ezek az indikátorok. Többször elhangzott, hogy lehet-e a légi közlekedésről más módusokra terelni a turistákat főleg a távoli helyszínek ügyében ez nehéz kérdés, főleg a szigetek esetében ugyanakkor felmerül a hajózás fejlesztése. Ezzel foglalkozni kell, de látnunk kell, hogy a légiközlekedés robbanásszerű fejlődése mellett, amit a legtöbb világbeli ország támogat, a század végére 20-szorosára fog nőni a légiforgalom, tehát egy évszázad alatt globálisan. Tehát biztos, hogy ezen szigetek érdeke és ez a gondolat kisebbségben fog maradni, sajnos. És ha figyelembe veszük a klímaváltozás hatásait, a turizmusra, a visszahatásokat, például a sí turizmus tekintetében, ugye az Alpokban már azért küzdenek, sok milliót, milliárdot költenek arra, hogy havat csináljanak a turisták kedvéért. Tehát valahogy igen, az ágazat saját érdeke is, hogy a klímaváltozás ellen fellépjen. Az európai turisztikai, vagy az európai turisztikai destináció kitüntetés cím kapcsán ne felejtsük el, ez Kitos projektet, ami ö, a Smart, az okos város projekt, és egyben persze a befogadó város. Göteborgban abban állt a partmenti szigetek promóciója, hogy emelték ezek turisztikai értékét okos investícióval. Ugyanakkor hirtelen akkora volt a siker, tízezerek látogattak a szigetre, és a a WC kapacitás nem volt elég, tehát előfordulhatnak szűk keresztmetszet, tehát nagyon okosan kell csinálni a fejlesztést, sok szempontúan kiegyensúlyozottan, és nem követni el ilyen hibákat. Ami a légi közlekedését, hat, közlekedés hatását illeti a klímára, igen, alternatív üzemanyagokban kellene inkább gondolkodni szerintem. A kutatás azt mutatja, hogy a bioüzemanyagok a légi közlekedésben jól használhatók lennének, a fosszilis üzemanyagokat kiválthatnák a meglévő hajtómű technológia mellett. De hát persze ennek a széndiokszid kibocsátásra gyakorolt hatása, még ha meg is valósul, minimális. A teljes széndiokszid lábnyom pedig ötszeresére tízszeresére fog nőni a következő években, tehát ez nem fogja ezt ellensúlyozni. Persze más alternatívákon is gondolkodnak a kutatók, de hát energia nélkül nincs közlekedés, magas az energiafogyasztása a repülőgépeknek, és a napenergia, szélenergia felhasználás ezen a területen